Kedves kollégák, azt javaslom, hogy mindenki foglalja el a helyét, mindenki találja meg előbb a helyét, ebben a sajátos teremben, legalábbis szokatlan a bizottsági ülésekre, ez a brüsszeli épületek sámja, további hozzáfűzni való talán nincs is ez ügyben. és mivel az első hozzászólóink még hozzászólóink már itt is vannak, ezért hozzá is kezdhetünk. Először is lássuk a napirend tervezete elfogadását. Azt javaslom, hogy a hármas és a hatos napirendi pontot cseréljük fel, hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor ezt elfogadottnak, így módosítottnak tekintjük. A második napirendi pont alatt elnök közleményei, három közleménye lenne. Az első. Szeretném jelezni, hogy Szárkász úr jelentése a szervezetváltásról azt szeretnék a koordinátorok, hogy szakértői munkát mindenki eh, meghallgathassa. Talán ez lesz az első eset, hogy eh, ennek az osztálynak a munkáját valóban kihasználjuk. tehát október 9-ére változtatjuk az időpontot, így a szakasz jelentésről egy különleges ütésen fogunk valahol, november elején érdemben szavazni. Point B, notre... Második bejelenteni valom. Ahogy azt már megszoktuk, az interneten is követhetik az ülésünket. Harmadik bejelenteni valóm. Ezzel kellett volna kezdenem, hiszen mégiscsak ez a legszimpatikusabb. Eh, holnap sajnálatos módon Pozica elhagy eh, bennünket, eh, ugyanakkor minden jót kívánunk neki egy másik szakbizottságnak engedjük át tehetségét, munkáját, de szeretném megköszönni a munkájának. a munkájának a minőségét. Borzasztóan zavar, hogy itt a hátam mögött beszélnek, nem vagyok ehhez szokva. Tehát, akkor a hatos napirendi ponttal folytatjuk. Meg is adom a szót Thomas Mannnak, hogy vezesse fel a AAL kompromisszum részleteit, amelyet, ha minden igaz, kiosztottak. Tehát ától ellig a kompromisszumos módosító indítványok, amikről beszélni kell, erről kell majd holnap szavaznunk. Tomás Mann előadó René a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A múlt héten Strasbourgban több alkalommal egyeztettünk, voltak bilaterális és vegyes ülések is, és ennek kimenetele az volt, hogy kiderült, hogy gyakorlatilag mindent megpróbáltunk az eredmény, egy olyan eredmény érdekében, amit kompromisszumnak nevezhetünk. Tudom, hogy nem volt ez egyszerű, úgyhogy a kompromisszumok alapján megállapíthatom, hogy bizonyos kérdésekben sikerült közös nevezőre jutnunk, hogy ezt képesek vagyunk-e így megtartani, ez majd függ attól is, hogy az előkészületek során mi történik még. Két frakció nem vett részt az egyeztetésen, a zöldek azt nyilatkozták, hogy az egész javaslatot az Európai Bizottság nyilatkozatát eh, elkívánják vetni. Nem tudom, hogy végül jóvá hagyják-e majd a zöldek azt, amit eh, a kompromisszumokban megpróbáltunk eh, megfogalmazni. És arra is utalnék még, hogyha nem érnénk el kompromisszumot, mi lenne annak az eredménye, ez mit jelentene? A közlekedési bizottság viselni az egyedülálló felelősséget, és az a munka, amelyet elvégeztünk például a munkavállalói jogok érdekében, vagy a különböző vállalatok átvállalása kérdésében, vagy például a képzés tekintetében. Nos, ezen eredmények nem kerülhetnének bele a jelentésbe, azért, mert az 50-es cikket kivettük. Számunkra fontos nagyon, hogy bérdömpingre ne kerüljön sor, a munkahelyek ne vesztenek el, és nem mondhassuk azt, hogy a helyzet akkor jobb, hogyha több ajánlattevő van, noha nem tudjuk egyáltalán, hogy milyen feltételeket, milyen garanciákat biztosítanak. Továbbá különbözőek a repülőtereken a feltételek, tehát nem lehet minden esetben egy közös megoldást találni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez lehetséges, de az egyértelmű, hogy a munkavállaló jogokat védeni kívánjuk. És az a kérdés, amit másképpen ítéltük meg, az az, hogy milyen területeken legyen ez érvényes. A bizottság azt állította, hogy csak olyan témákat tudunk kezelni, amelyek számos ágazatot érintenek, és ahol korlátozódna a verseny. Most azonban egy kompromisszum keretében azt mondtuk, hogy felszólítjuk a tagállamokat arra, hogy vizsgálják meg azt, hogy ezen négy említett ágazaton túlmenőleg ne lehetne egyéb területeket is kezelni. Vagyis ezt a kérdést a tagállamok kezébe helyezzük. Egy további fontos kérdés a munkahelyek garantálása volt, abban az esetben, hogyha eladják a vállalatot ez egy átmeneti irányelv. Ilyen esetekben jelen pillanatban az elbocsátások lehetségesek, különböző szervezeti és egyéb okokból. Azt hiszem, hogy itt egy nagyon jó kompromisszumot dolgoztunk ki. Gyakorlatilag ez az A kompromisszum lényege. És ez egy nagyon fontos terület. Egy másik fontos terület, amelyet fontosnak találtunk, az a C pont Ennél szükséges a munkavállalóknak biztosítani azt a jogot, hogy betekintést nyerhessenek a pályázat feltételeibe. Akkor, hogyha új földi kiszolgálási szolgáltatók jelennének meg. Tehát egyértelműen az átláthatóság mellett kardoskodunk, és amit továbbá fontosnak tartunk a D pontnál, az az, hogy a képesített munkavállalókat természetesen alkalmaznunk kell, de az illetékes hatóságoknak kell ezt ellenőrizniük. Tehát nem egy hatóság lenne az illetékes, hanem gondoskodnunk kell arról, hogy mivel a tagállamokban a helyzet eltérő, figyelembe kell vennünk ezen sajátosságokat. Az illetékes hatóságok, az illetékes tagállami hatóságok a repülőterek üzemeltetőivel és a szociális partnerekkel együtt működnének. Ezt nagyon fontosnak tartom. És talán egy utolsó észrevétel a részemről szerettem volna a súlypontokra rámutatni. Felmerült bennünk az a kérdés is, hogy a képzés időtartamával mi történjék. Van, aki azt mondta, hogy két nap az elegendő a bizottsági javaslatnak megfelelően, ugyanakkor különböző minőségűek a földi kiszolgálási szolgál, földi szolgáltatások. Tehát az öt napos minimális képzést tartottuk szükségesnek ennek a minősége, a különböző specifikus tesztek és azok minősége európai szinten harmonizáltak kell, hogy legyenek, ez egy alapelv, de hogy ez megfelelő-e vagy sem, már ami például a biztonságot illeti, illetve ami például az emberhez méltó körülmények megítélését illeti, ez a tagállamok hatásköre. És a tagállamokat kötelezni kell arra, hogy mindezt ellenőrizzék, nem pedig mellékesen kell, hogy ezt kezeljék. És egy szociális Európát szeretnénk, ezért dolgoztunk közösen, és remélem, hogy ezen kompromisszumos javaslatok, amelyeket a múlt héten dolgoztunk ki Strasbourgban, ezek a mai vita során megerősítést kapnak, és biztosíthatjuk a munkavállalói jogokat, egy egyértelmű jelzést tudunk megfogalmazni. Nem pusztán egy olyan záradékra van szükségünk, amely mellékesen határoznak bizonyos dolgokat, a szociális Európát valóban meg kell teremtenünk. Merci, Jutta Steinrück. Jutta Steinrück. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azzal kezdeném, hogy nagyon csalódott vagyok, azért, mert ilyen eredménye zárultak a kompromisszumos tárgyalások. Ha megnézzük az üléseken a különböző képviselőcsoportok megnyilatkozásait, akkor azt kell mondjam, hogy ez jelentősen eltér attól, amit végeredményben elértünk. Thomas Mann említette ezt a helyzetet, ezt a zsákutcát, amelyben jutottunk, és hogyha ez ellen szavazunk most, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a munkavállalók még alacsonyabb szintű védelemmel részesülnek, mint ahogyan ez a bizottsági javaslatban szerepel. Emiatt a szociáldemokrata frakció a munkavállalók érdekében végeredményben ezt meg fogja szavazni. De csak remélni tudom azt, hogy a plenárison és a későbbiekben itt a szakbizottságban is visszautalják majd ezt a javaslatot, mert nem megfelelő az, hogy csak bizonyos munkavállalói csoportokat tudjunk védeni, és az is problémás számomra, hogy egy adott vállalaton belül első és másodosztályú munkavállalók léteznek. A jelenlegi megfogalmazás alapján ez a helyzet. Jobb ez a javaslat, mintha semmi nem lenne a kezünkben, de a többség itt a házban annyira gazdaságorientált, hogy igazából más eredményem is kerekedhetett volna ki. Számunkra nagyon fontos a kollektív megállapodások betartása, és Fontos a bérmegállapodásokban foglalt előírások, az alvállalkozókra vonatkozó előírások betartása. Ez is egy nagyon gyenge javaslat, de még mindig jobb, mint a korábbi. Aminek örülök az az, hogy európai szintű minimális standardok jönnek létre a képzés és a továbbképzés tekintetében. A nemzeti sajátosságokat is figyelembe kell venni. A különböző repülőterek sajátosságait is de azt hiszem, hogy még egyszer beszélnünk kellene arról, hogy mit is jelent a munkavállalók számára tulajdonképpen a szociális Európa. Nem pusztán üres szólamokra van szükségünk, hanem tényleg a liberalizációval szemben védenünk kell a munkavállalókat. Nagy Hirs. Köszönöm, Nagyja Hirs. Köszönöm. liberálisok számára minden bizonyal ez egy rendkívül bonyolult téma, hiszen támogatjuk a több versenyt és a több liberalizációt, ugyanakkor látjuk azt a problematikát is, amelyekkel itt a munkavállalók szembesülnek egy olyan ágazaton belül, amelyben gyakorlatilag gyakran alacsonyak a bérek, és éppen ezért fokozottabb védelemre van szükségük. Ennek ellenére úgy is mondhatnám, hogy számos kompromisszumot nem tudunk elfogadni, az itt előterjesztett kompromisszumok egy részét. Említenem kell egy stratégiai aspektust. Itt a szakbizottságban minden bizonyal a többséget megszerezzük, de a plenárison is ezt az eredményt kellene elérnünk. Ha pedig bizonyos témákat túl strapálunk, akkor attól tartok, hogy ez az egész téma nem állja meg majd a helyét, úgyhogy ezt szeretném, ha megfontolnánk. Egy másik kérdés pedig, amely minden bizony a problémás számunkra, ez a vállalat transfer. Láthatjuk, hogy olyan esetekben, amelyekben még korlátozások érvényesülnek, a tagállamoknak meg kell, adniuk azt, meg kell adnunk azt a lehetőséget, hogy ők maguk döntsenek arról, hogy feltételeket támasztanak-e vagy sem. De az előttünk levő javaslat még azon tagállamokban, amelyekben adott ez a lehetőség, őket is, számukra is egy visszalépést jelentene. A tagállamok szuverenitása szempontjából ezt nem tehetjük meg. Úgy gondolom, hogy a tagállamok nagyon jól áttekintik a saját munkaerőpiacukat, és meg tudják állapítani, hogy a szabályozás szükséges-e vagy sem. Tehát ezen kompromisszumokat ebben a témában nem tudjuk elfogadni. Egy másik aspektus, amelyet pedig érintettek, ez a képzés. Mi, liberálisok, készek lettünk volna hogy ennél messzebb menjünk, például az ötnapos képzést akár kötelezővé is tenni, egészen egyszerűen azért, mert egyfelől úgy gondolom, hogy mivel olyan munkavállalókról van szó, egy olyan munkavállalói csoportról, ahol a képzés és a továbbképzés rendkívül fontos, hogy a munkahelyi biztonságot megteremtsük, és a foglalkoztatás biztonságát is megteremtsük, fontosnak tartom ezt a lépést. Éppen ezért rendelkezésre kell bocsátanunk a munkavállalóknak a képzést. Tehát ez a megfogalmazás a kompromisszumban a should kifejezéssel, ez elfogadható, támogatni tudjuk, de számunkra lehetséges lett volna még akár ennél messzebbre is menni. Hiszen Miért is kerül sor mindenre az átdolgozásra itt? Azért, mert jobb minőséget kívánunk teremteni a földi kiszolgálásnál. Ez pedig azt jelenti, hogy akkor a képzés és a kiképzés szintje minden bizonyal nem volt kielégítő. Úgyhogy elég sajátosnak tartom, ha azt mondjuk, hogy hát a két nap tulajdonképpen elfogadható. Tagállamok nézzék, hogy állapítsák meg, hogy lehet-e ezt még javítani. Tehát ha le kell szögeznünk, hogy jobb minőséget akarunk, akkor viszont beruházásokra van szükség, hogy a képzést javíthassuk. Tehát a kompromisszumot támogatjuk, de itt többet szerettünk volna elérni. Néha nehezek a kompromisszumok. Thomas Handel. csatlakoznék ahhoz, amit Hirs kolléganő mondott, ha arra gondolunk, hogy Európa szerte a helyzet olyan, hogy a legegyszerűbb tevékenységek elvégzéséhez két napban határozzuk meg a képzést, és arra gondolunk, hogy itt egy olyan munkakörrel van dolgunk, amelynél a biztonság rendkívül fontos, akkor azt kell mondjam, hogy az öt nap mégiscsak a minimum kellene, hogy legyen. Éppen ezért nyomatékosan támogatom, amit Hirsch asszony ebben a kérdésben mondott. De térjünk vissza a legelejére. Emlékeztetnék arra a vitára, amelyet a meghallgatásokban tartottunk, és itt a szakbizottságban az irányelv tartalmáról, akkor egyértelműen láthattuk, és elég nagy volt az egyetértés itt, hogy számos kérdésben javítanunk kell a jelenlegi helyzetet. Az Európai Bizottság legutóbbi liberalizáció legalábbis néhány tagállamban a repülőtéri alkalmazottak körében bérdömpinget idézett elő, és olyan helyzetet eredményezett, hogy Németországban már gyakorlatilag az alkalmazottak 40%-a csak úgy tud megélni, hogyha a munkája mellett állami támogatásban részesül. Ezért számos okunk van, ami miatt javítanunk kell ezen az irányelven. Legalábbis meg kell ezt kísérelnünk. De ugye a kérdés mindig akkörül forog, hogy az egészet teljes egészében elvetjük-e, vagy megpróbálunk javítani rajta. Úgy tűnik, hogy megállapodtunk abban, hogy javítani akarunk ezen az irányelven, és azt hiszem, hogy itt ebben a bizottságban kell a lényegi kérdésekről döntenünk. Tiszteletben tartom azt az erőfeszítést, amelyet Thomas Mann ebbe a munkába fektetett. Én se vagyok elégedett, nyilván számos megfogalmazással. Én sem látom be azt, hogy az eddig nem szabályozott területek miért nem kapnak ugyanolyan státuszt, mint a már szabályozott területek. Ugyanakkor a kompromisszumokban, noha az egyik szemem sír, a másik nevet, Azért látom, hogy némi javulás történt, és ennek eredményeképpen a foglalkoztatottak szociális helyzete javulhat. Úgyhogy ebben a tekintetben valóban komoly feladat vár ránk, ugyanakkor nagyon ügyelnünk kell arra is, hogy a Trump bizottságban mi történik. A plenárison a helyzetünk, az álláspontunk változhat, ha egy olyan helyzet áll elő, hogyha kiderül, hogy maradnunk kellene az eddigi álláspontunknál, mert az jobb lenne, mint a semmi. Köszönöm. Merci. que madame... Köszönöm, hogy a főigazgatóság részéről jelenlévő szakértője van-e, vagy esetleg a tanács részéről szeretne valaki hozzáfűzni valamit? Oui, merci madame la présidente de bien vouloir me donner la parole. Mesdames et messieurs, Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Nos, először is a tanácsi vitán a tanács egy általános megközelítést elfogadott a márciusi általános közlekedési tanácsülésen. Összességében ugyanazt a megközelítést használtuk, amit a bizottság, tehát nem teljes nyitást szeretnénk eszközölni a korlátozott piacokon, hanem inkább egy harmadik szolgáltató mm, alkalmazásának lehetőségét vezetnénk be a mostani kettőn túl. A tanács ezen kívül támogatta azt is, hogy bekerüljön a szabályozásba egy az áthelyezésekkel kapcsolatos rendelkezés, ami lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy áthelyezzék az alkalmazottakat a korlátozott szolgáltatások terén. Több kérdésben eltérnek az álláspontok, de az imént említett kérdésekkel kapcsolatban a bizottság és a tanács egyetért. Arra szeretném emlékeztetni még önöket, hogy a bizottság javaslata az egyensúly keresését tűzte ki célul. Különböző Európai Uniós repterek helyzetét kell egyszerre vizsgálni, és minden egyes rendelkezés, minden egyes szó kihat ezeknek a különböző reptereknek a környékén a gazdasági és szociális helyzetre. A bizottság kiemelte, hogy rendkívül fontos, hogy átláthatóak legyenek a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezések, annak érdekében, hogy a közösségi jogszabályok ne akadályozzák az áthelyezéseket. Mi ragaszkodtunk a képzéshez, ami egyébként a 96-os irányelvben nem volt benne az alvállalkozásokkal, illetve a megállapodások hosszával kapcsolatosan, illetve a kollektív tárgyalásokkal kapcsolatosan kiemeltük a minőség kérdését a földi kiszolgálás hatékonysága mellett. Fontos tehát, hogy jól működjön a földi kiszolgálás, és megfeleljen az utasok érdekeinek. Megértem, hogy nehéz kompromisszumot elérni, hiszen igen, összetett kérdésekről van szó. Minden esetre úgy látom, hogy a parlament azt szeretné, hogy a képzés tekintetében messzebb menjünk. Vannak már ezzel kapcsolatos rendelkezések, amelyeket mi javasoltunk. Sőt, van egy teljes külön cikk a képzésről, és szerepelnek rendelkezések a minimális minőségi sztenderdekről is. Önök tehát azt szeretnék, hogy ezen túl menjünk, és a bizottság kész az egy döntési eljárás keretében ezért tenni. Azután az áthelyezésekkel kapcsolatosan mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak nem kellene megmondania, hogy mit csináljanak a tagállamok ezen a téren, hiszen ismétlem, a közösségi jogszabályoknak nem szabadna korlátozni a tagállamokat az áthelyezések tekintetében, nem szabad megmondanunk, diktálnunk nekik, hogy mit tegyenek. Egyébként a tanácsban csak egy tagállam jelezte, hogy támogatja a kötelező áthelyezéseket az Európai Unión belül. Úgy érezzük ezen kívül, hogy a 40-es cikkel kapcsolatos rendelkezések túl messzire mentek. Úgy gondoljuk, hogy ezek túlzott mértékben beavatkoznának a tagállamok gazdasági és szociális helyzetébe. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a gazdaság, illetve operatív okokból történő elbocsátások betiltása a földi kiszolgálásban, ez messzebbre megy, mint az általános keretrendszer, illetve a 2001 per 23-as irányelv tartalma. Tehát egyszerűen összefoglalva, hogyha azt szeretnék, hogy szigorúbb szabályok legyenek a képzés terén, erre van lehetőségünk, elég sokat tudunk ebben tenni a földi kiszolgálás minőségének javítása érdekében. Viszont, a, hogyha azt szeretnék, hogy az Európai Unió szakbia meg a, az áthelyezések szabályait, az nehéz, hiszen a tanács nem ezt akarta. Köszönöm, hogy az elnök. Valóban egy roppant bonyolult dossziéről van szó. De elkezdődnek a tárgyalások, egyszerűen végre elfogadtuk a saját álláspontunkat. Holnap fogunk szavazni a véleménytervezetről, és ezt követően a közlekedési bizottság október 8-án véglegesíti álláspontját. Bocsánat, Tomás Pannak nem adtam meg a záró szót. Szeretne valamit még hozzáfűzni? Parancsoljon. Ha megengedi, hogy röviden még hozzászóljak, Hát a kompromisszumoknak ez a sorsa. Mindig azzal vádolnak itt a parlamentben az újságírók, hogy nem teszünk eleget, aztán a végén mindig megállapodunk. A kompromisszumok nem egy gyorsított eljárásban jöttek létre, hanem úgy, hogy megkíséreltük azt, hogy sok mindent adunk, és a végén egy közös nevezőre próbálunk jutni. Persze vannak eltérő álláspontok. Nagyja, ami a liberálisok táborát illeti, tőletek az jött, hogy két nap elég, és az, hogy ezzel szemben az, hogy az öt napos keret érvényesüljön, ez jobb. Hogyha mindenki a liberális frakcióban úgy gondolkodott volna, mint te, akkor az nagyon jó lett volna. De láttam a többi javaslatot is, úgyhogy a helyzet nem egyszerű. A saját frakciónkon belül sincs mindig teljes egyetértés, ezt ugye ismerjük, de azt hiszem, hogy azért nagyon jó munkát végeztünk. Annak örülnék, hogyha egy frakció azt mondaná, hogy nem akarunk a bizottság részéről egy rendelet javaslatot, és a végén, kedves Jean, talán mégis tennétek egy erőfeszítést, belenéznétek, és megállapítanátok, hogy a kompromisszum mégiscsak egy közös lépés, amelyet adott esetben vállalni lehetne, és pozitívan szavaznátok rá. Számoltam, ha a frakciók, akik azt mondják, hogy ha csak nagyon nehézkesen tudják ezt elfogadni, Később a szavazásnál ezt nem érezzük, de hogyha valaki azt mondja, hogy nemmel szavaz vagy tartózkodik, a végén hiányoznak azok, akik gyakorlatilag ugyanarra célra törekednek, akkor adott esetben nagyon nehéz lehet az eredményt elérni, hogyha egy másik bizottság, de nem mi leszünk azok, akik meghatározzák majd az irányt. A bérmegállapodásokat fontosnak tartom, a munkahelyi standardokat szintén. Megállapítottuk ugye, hogy vannak eltérések a lepülő tereken, de nem akarunk olyan megoldásokat, amelyeket egyesek javasoltak. Lehetne tehát ez a közös kiindulópont. Én nagyon örülnék, hogyha mégis azt mondhatnánk, hogy a sok nehézség ellenére ezt azért dolgoztuk ki, hogy mégis történjen előrelépés. A meghallgatások után, amelyekről ugye Tomás Szendről is utalt, mégis azt mondhassuk az embereknek, hogy annak érdekében dolgozunk, hogy kellő elbánásban, megfelelő elbánásban részesüljenek, megfelelő béreket kapjanak, jó legyen a minőség a repülőtereken. Ha ezt elérnénk, akkor azt hiszem ez egy óriási előrelépés lenne még akkor is, hogyha az éjszaka kellős közepén kell majd még egy-egy telefonhívást elintéznünk, azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha mégis bebizonyítanánk azt, hogy egyetértésre tudunk jutni, és talán mégis többen szavaznának erre a javaslatra plenárison, mint ahogyan azt most egyes frakciók jelezték. Bien, alors si je comprends bien, la nuit risque d'être... Euh, Rendben. Ha jól értem, akkor nagyon sűrű lehet a dolgunk, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak holnap eh, a dolgok a szavazáson. Fú, nagyon izgalmas, lássuk tovább eh, a napi rendünket. A következő napirendi pont Birgit Cippelhez tartozik. Közbeszerzés témában a módosító indítványok, kompromisszumos módosító indítványok ától z megérkeztek. Parancsolj, Birgit, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném előre bocsátani, hogy a tárgyalások rendkívül nehezek voltak. Óriási időnyomás, az idő nagyon szorított bennünket, ugye a hétvégén is a kompromisszumokon dolgoztunk, aztán kénytelenek voltunk megállapítani azt, hogy nagyon sok pontnál nem csak, hogy eltérőek az álláspontok, hanem bizonyos esetekben homlok egyenest ellenkezőek voltak az álláspontok. És pont azért, mert ennyire nehéz volt a tárgyalás, és ilyen eltérőek voltak a vélemények, szeretnék az előadóknak, illetve a kollégáiknak köszönetet mondani, mert az üléseken is állandóan e-mailen keresztül egyeztettek, és gondoskodtak arról, hogy most 24 olyan kompromisszum van a dokumentumunkban, amely valóban kompromisszum. Egyesek azt mondják erre persze, hogy ez túl messze megy, mások szerint nem mennek elég messze a kompromisszumok, de hát eh, Thomas Mann is azt mondta, hogy eh, a kompromisszumok már csak ilyenek. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó a bizottságunk számára. Mégiscsak elértük azt, hogy a szociális kritériumok a eh, hazudaítélési követelmények során érvényesülnek. Ezek sajnos nem kötelező érvényű kritériumok mindig, de a preambulum bekezdésben szerepelnek, és ott leírjuk azt, hogy mik lehetnek a szociális kritériumok. Úgy gondolom, hogy egy pályázat során amikor ugye nekünk véleményt kell kibocsátanunk, akkor nem csak a, társ, nem csak a környezet védelmi kritériumok szerepelhetnek ott, hanem jó, hogy a szociális kritériumok legalább bizonyos helyeken szerepelnek. Továbbá a többség megállapodott abban, hogy valóban nem csak a helyi jogszabályokat kell figyelembe venni, hanem a bérmegállapodásokat is. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lépés számunkra, a Foglalkoztatási Bizottság számára. És a kizárás okainál is felsoroljuk még pontosabban a feltételeket, a kizárási kritériumoknál pedig például az adó és szociális jogszabályok megsértése mellett a munkavállaló jogokat is megemlítjük, a bizottság javaslatban is mi már szerepelt, de az ilyen, ott az szerepelt, hogy egy ilyen kizárási kritérium akkor érvényesül, hogyha jogerősen elítélnek egy vállalkozást. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet konvencióját is megemlítjük, amelyet ugye nem minden tagállam írt alá, de utalunk legalábbis erre az egyezményre. Ezt beépítettük a dokumentumba. Senkit sem akadályozunk abban, hogy ezt érvényesítse. Ez egy első lépés mindenképpen. És megállapodtunk abban is, hogy a legalacsonyabb ár kritériuma törlendő a szövegből. Nem született megállapodás egy adott kérdésben, amelyet én személy szerint sajnálok, de hát nem tudtunk többséget szerezni. Nem tudtunk megállapodni ott, hogy az alvállalkozások számát csökkentsük, valamint az alvállalkozások felelősségének láncolatát csökkentsük. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumok mindenképpen egy olyan eredményt jelentenek, amely jobb, mint a jelenleg hatályos szöveg, és úgy gondolom, hogy ha ma délután a szavazólista is elkészül, akkor holnap mindenképpen elérhetünk egy olyan eredményt, amelynél nem fogunk ugyan újongani, de elmondhatjuk, hogy mindenképpen jobb az eredmény, mint a jelenlegi javaslat. Köszönöm. Nagyja Hirs. Nagyja következik. You. Uh, on behalf of our Aldi shadow. Köszönöm szépen. Az Elde ennék előadója nevében szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kemény munkáért. Kompromisszumos módosítókat is elkészítettünk. Az Elde csoportnak a következők a konklúziói. Először is 12 kompromisszumos javaslatot támogatni tud a csoportunk. A C-t, az E-t, a G-t, a J-t, az L-et, az O-t, a Q-t, az S-et, a T-t, a V-t, a W-t és az X-et illetve az ALDE csoport nem tudja támogatni a következő kompromisszumokat a következő okokból. A B-t azért, mert nem veszi figyelembe a 11-es módosítót, amelyet Marian Harkin kollégánk nyújtott be. A C-t azért nem tudjuk támogatni, mert abban szerepel egy hivatkozás az ILO egyezményre, illetve a foglalkoztatást megvédő rendelkezésekre, amelyeknek keretében a tagállamok a munka, illetve a szolgáltatás régiójában igyekeznek foglalkoztatást biztosítani. Nos, ezek mind ütköznek a, egy irányelvvel, aztán az F, H, N és U-t nem tudjuk ugyanebből az okból támogatni. Ugye a, arra kötelezik a tagállamokat, hogy ott nyújtsanak foglalkoztatást, ahol zajlik a építkezés, illetve szolgáltatás, ami jogbiztonságot alássa, azután elemezzük azt a módosítót is, amely ütközik a szociális kritériumokkal, aztán az N szintén elemezzük, a Z-t szintén elemezzük, az alvállalkozás ugyanis nem elfogadható. Ez szerint nem szeretnénk egy függőben levő irányelvi tehát megelőlegezni, aztán a P-t azért nem tudjuk elfogadni, mert azt írja, hogy a hatóságok a szociális és egészségügyi szolgáltatásokban csak non-profit szervezeteket hagyhatnak részt venni, nos bizonyos esetekben jobb lenne, hogyha egyenlő feltételek vonatkoznának az összes esetleges jelentkezőre. Azután az Y és e helyzete ugyanaz, mint a Z tulajdonképpen, itt megtartották a bizottság eredeti javaslatát, tehát, hogy a posztidből közben a kijelzett munkavállalókról szóló irányelvvel ütközik. Köszönöm szépen. Isaya. Thank you, Madam Chair, and thank you to our rapporteur. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm Birgit Szipelnek az előadónak a munkáját. Ő kiváló munkát végzett, és ahogy korábban említette, itt valóban kompromisszumokról van szó. Nem vagyunk teljesen elégedettek velük, de el tudjuk fogadni őket. Az EPP csoport tehát támogatja a, azokat a kompromisszumos módosítókat, amelyekhez már fel is van írva a nevünk, Szipel asszonyhoz hasonlóan én is kiemelném a C kompromisszumot, ami nehéz volt. Nagyon fontos viszont, hogy ezeket a beszerzési elveket világosan közöljük, amit sikerült is itt megoldani. A pénzből a lehető legtöbbet szeretnénk kihozni, ugye itt az adófizetők pénzéről van szó, tehát szeretnénk minél többet kapni érte. Annak is örülünk, hogy az ILO egyezmény megfogalmazása átkerült ide. Biztos vagyok benne, hogy ezt a tanács is nagy valószínűséggel elfogadja majd. Aztán az N módosítóban az van egy alvállalkozói klauzula, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a fő vállalkozó tájékoztatást adjon az alvállalkozókról, ide értve a neveket, elérhetőségeket, illetve jogi képviselők megnevezését is. Az alvállalkozókról szóló cikk nagyon egyértelmű, világos lett, ezért is nem támogatja a mi csoportunk az összekapcsolt közös felelősséget, ami egyébként nehezen összeegyeztethető sok tagállam jelenlegi szabályozásával. Biztos vagyok benne, hogy ez a cikk sokat javít a helyzeten, hogyha ebben a formában elfogadja az Inko bizottság. Ezen kívül a Z bis Z2 módosítót is szeretném megemlíteni. Ez a preambulumokra vonatkozik, de nagyon fontos, hogy megmagyarázzuk a különböző kritériumokat, például a szociális és környezeti kritériumokat, illetve nagyon fontos az is, hogy világos legyen, hogy ha a beszerző hatóságok ilyen kritériumokra hivatkoznak, akkor azok egyértelműek legyenek mindenki számára, illetve hogy az tevők pontosan tudják, hogy milyen kritériumok vonatkoznak majd rájuk. Tudom, hogy sok módosító szerepel a szavazó listán, de már hallottam, hogy ezek közül jó néhány nem ennek a bizottságnak hatáskörébe tartozik, tehát feltetőleg ezeket majd visszavonják, vagy nem lesznek elfogadhatóak, tehát holnapra, remélhetőleg a szavazólista már némileg rövidebb lesz, mint most. Mindenesetre köszönöm Brigit, kiváló munkát végeztél, pedig nem volt könnyű a feladat. Szeretne még valaki hozzáfűzni valamit ezen a ponton? Akkor az előadónknak adom meg a szót. Nem minden elhangzott, aminek el kellett hangozni, akkor megadom a szót a másik előadónak. Ja, ich will unsere... Nem szeretném feleslegesen húzni ezt a vitát, de fontosnak tartom azt, hogy kitérjek még két aspektusra. A liberális frakciótól a kollega említette, hogy jogbizonytalanságot idézhet elő, ha azon munkakörülmények érvényesülnek, amelyek a helyszínen érvényesek. Emlékeztetnék arra, hogy az irányelvben van egy olyan cikk, amelyben az ajánlatkérőt kötelezzük arra, hogy felhívja a vállalatok figyelmét arra, hogy hol találják meg az adott jogi helyzetre vonatkozó bérmegállapodásokra vonatkozó információt, tehát eh, minden vállalat eh, már eleve tudhatja azt, hogy milyen körülményeket eh, kell betartani, milyen követelményeket kell érvényesíteni. Egyébként azt mondhatom, hogy gyakran versenytorzulása kerül sor, azért mert a helyi bérmegállapodásokat, követelményeket nem tartják be, Azért, mert a helyi vállalatok ezeket betartják, mások viszont nem, és éppen ezért a helyi vállalatok ki esnek a versenyből, mert ők túl drágának bizonyulnak. Tehát azt hiszem, hogy a versenyt így két oldalról nézhetjük, és a Egyéb szerződések azt hiszem, hogy nagyon jól működtek az utóbbi években, tehát ami a Szociális Bizottság számára fontos kell, hogy legyen, az az, hogy a foglalkoztatások lehetőségét bővítsük, például a fogyatékkal élők számára, vagy olyan emberek számára, akik nagyon nehezen tudnak bekerülni a munkaerőpiacra. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó megközelítés, és ez nem fog versenytorzulást előidézni. Végezetül pedig szeretnék még mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett a kompromisszumok kidolgozásában, és én is kíváncsi leszek, hogy milyen hosszú lesz majd a szavazólista holnap. Alors, bon courage à ceux qui vont euh, l'établir. Nos, akkor sok sikert azoknak, akiknek ez a munka vár, holnap szavazzunk, az IMCO, mint illetékes szakbizottság október 10-én szavaz, ha jól tudom, a, az ötös napirendi pont következik. Öt kompromisszumos módosító javaslatról kell beszélnünk. a Manescu jelentés fekszik előttünk az asztalon, a vízügyi, energiapari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzései hangzatos címet eh, viseli, de Manescu eh, asszony távolítében Írs asszony kapja meg a szót. Uh, on behalf of our rapporteur... Köszönöm. Ramona Manescu előadónk nevében szeretnék köszönet mondani az árnyék előadóknak. Jó volt velük együttműködni, állítja a kolléganőm. Összesen négy kompromisszumos eh, javaslat van, a szocialisták és a néppártiak is már ezt megerősítették. Szerettük volna, hogyha ebbe, ezekbe a kompromisszumokba bekerülnek minden olyan, módo, minden, bekerül minden olyan módosító, amely a mi szakbizottság munkájához ö, ö, szorosan kapcsolódik. A 4-es preambulum bekezdés a közbeszerzés szerepét írja le, a 31-es cikk pedig eh, a szociális vállalatokra vonatkozik. Eh, az tíz, a 70-es eh, cikk 5-ös bekezdés a szerződések odaítélésére szól, végezetül pedig még egyszer köszönöm, hogy ilyen komoly érdeklődést tanúsítottak a e fontos témaira. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention Oui, euh, Őri úr kért még szót, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is a Lányék jelentésnevők nevében szólok, aki éppen szavaz a pénzügyi ellenőrző bizottságban, ezért nem tud itt lenni. És csak megerősíteném azt, amit az előbb Nagyja Histől hallottunk, hogy jó együttműködés volt a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő között, és a néppárt valamennyi kompromisszumot támogatja. Köszönöm szépen. Merci, Françoise Castex. Köszönjük, Françoise. Nous avons, nous soutenons aussi... Euh, Igen, mi is támogatjuk a kompromisszumos mm, módosítókat. Az legutóbbi eszmecsere különösen gyümölcsöző volt. Sajnáljuk ugyanakkor, hogy a, a 26-as jegyzőkönyvre való utalás a kompromisszumokban végül nem jelent meg, ezért olyan módosítókról is benyitottunk, és azok mellett fogunk szavazni, amelyek explicitebben fogalmaznak ez ügyben, és nem kerültek be végül a kompromisszumok közé. Köszönöm, szeretne még valaki hozzászólni? Tekintek körbe, úgy tűnik, hogy senki nem kér szót. És asszonynak is elfogyott a mondani valója nincs mit hozzáfűznie. Remélem, hogy Manescu asszony és egyetért mindennel. Holnap szavazunk erről is. Akár csak a Szipel jelentésről. Becker úrnak sikerült megérkeznie, igen, itt van. Akkor a hármas napi rendi pontot is napirendet tűzhetjük végre amelyben is a bekerjelentésről beszélünk, kezdeményezése a szociális vállalkozásért, ennek a rövid címe, amely a szabályozási légkör javítását eh, szolgálja. Köszönjük, parancsoljon, ön a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és eh, köszönöm a megértést is, amelyet tanúsított, és eh, hogy későbbre tűztük ezt a pontot, ugyanis nem tudtam korábban ideérni. Említette az a címet, a kezdeményezés a szociális vállalkozásért. A címben az szerepel, hogy egy jó, kedvező légkört próbálunk teremteni a szociális gazdaság számára. Azt hiszem, hogy éppen ezért még a bizottságot is dicsérem, azért, mert egy ilyen kezdeményezést foganatosított. Különös tekintettel utalnék arra, hogy 283 módosítóval és 29 kompromisszummal egy kitűnő eredményt mutathatunk fel, a frakciók együttműködtek, és az árnyék jelentéstevőknek, ezért Gigold, Gönc, Hirsch és Murphy kollégáknak szeretnék különös tekintettel köszönetet mondani, és a néppárti titkárságnak is nagyon jó tapasztalat ez számomra, ez az első jelentésem. A szociális vállalkozások bizonyítottan, egy, bizonyítottan nagy lehetőségekkel bírnak, főleg ami a zöld és a fehér gazdaságot illeti, és természetesen komoly munkahelyteremtési lehetőségek is rejlenek ebben. Foglalkoztunk a definícióval, arra törekedtünk, hogy ezt az európai beruházási alappal szinkronizáljuk, összhangba hozzuk, és egyéb párhuzamosan létrejött és korábban jóvá hagyott anyagokkal is, amelyek fontos, hogy egymásnak megfeleljenek. Szeretnék röviden a súlypontokra utalni amelyek a munkahelyteremtés lehetőségén túlmutatnak. Ugye az innováció lehetősége, az innovációban elő esélyek, mert a szociális vállalkozásoknak komoly potenciáljuk van ezen a területen, és úgy gondolom, hogy ezt szerettük volna átfogóan megőrizni, mert mind hiszünk abban, hogy ezen új feltételek, amelyek ebben a jelentésben és egyéb kapcsolódó anyagokban szerepelnek, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az innovációt ösztönözzék és lehetővé tegyenek új fejlődési irányokat, amelyeket nem csak megőrizni szeretnénk, hanem támogatni is. És például a munkavállalói részvétel, vagy a kínálat diversifikálása tekintetében egy érthető, de nyitott szabályozást szeretnénk, és ezt az alapján lehet majd mérni, hogy nem nevezhető semmilyen vállalkozás szociális vállalkozásnak, hogyha nem tud szociális eredményeket felmutatni. Foglalkoztunk a finanszírozás lehetőségeivel is, ezeket előtérbe helyeztük, és az alapkutatással is foglalkoztunk, megállapíthatom azt, hogy a kommunikációt is a figyelem középpontjába helyeztük a legjobb bevált gyakorlatokat támogató platformok és egyéb intézkedések, amelyek a polgárok felé kívánnak fordulni. Ezek fontosak. Azt hiszem nem túlzok, ha azt mondom, hogy tekintettel a jelenlegi helyzetre és arra, hogy a jövőben a szociális termékek és szolgáltatások iránt csak növekedni fog az igény, ezen jelentéssel új feltételeket teremtünk, és segíthetjük a fiatalokat abban, hogy nagy lelkesedéssel dolgozzanak, majd ezek teremtjük most mi ennek a feltételeit. Köszönöm. Merci. J'espère qu'il y a même des jeunes qui euh, euh se lancent dans des aventures de ce type. Euh. Köszönöm. Remélem, hogy a fiatalok is részt vesznek ebbe a fajta sajátos szolgáltatásban. Közül most pedig Gönc a következik. Köszönöm szépen. Először is eh, szeretnék eh, köszönetet mondani az előadónak, Becker úrnak a nyílt eh, együttműködésért. Ahogy említi, is igen sok módosítót nyújtottak be. Mostanra megszülettek a kompromisszumos módosítók remélhetőleg a politikai képviselőcsoportok széleskörű támogatásával. Már megszületett egy olyan fogalmeghatározás is, ami a szociális vállalkozások tekintetében a szociális innováció definíciójával jól összevág. A kompromisszumos módosítók pedig jól tükrözik prioritásainkat, egyik oldalról nagyon fontos, hogy az egész témát átfogóan lássuk a szektor kívásaival együtt. Az egyik nagy kívás az, hogy nincs elég fiatal ember, fontos lenne ezt a szektort vonzóvá tenni a fiatalok számára. Nagyon fontos az is, hogy egyfajta pénzügyi stabilitás alakuljon ki ebben a szektorban azt is megmutattuk, hogy ehhez hogyan járulhatnánk hozzá. A jelentés abból a szempontból is igen fontos, hogy figyelembe veszi a hátrányos szociális helyzetű csoportokat, amelyek ebben a szektorban dolgoznak, illetve születtek módosítók a szociális párbeszéd témájában is, ami szintén nagy jelentőséggel bír azután ott a szakképzés, illetve a készségek formális elismerése, olyanok eh, esetében, akik ebben a, az ágazatban dolgoznak. Nagyon bízom benne, hogy a sok vita és hosszú előkészítés után jó eredmény születik holnap. Köszönöm szépen még egyszer a jó együttműködést. Change rythme des autres discussions. Euh, Ez igazából megváltoztat az egésznek a ritmusát, Nagy Hirsch. Először is én is szeretnék köszönetet mondani Becker kollégának a kitűnő együttműködésért. Az árnyékjelentéstevők ülései nagyon izgalmasak voltak, de azt hiszem, hogy pontosan ez tükrözi azt, hogy az egész témának még csak az elejénél tartunk. Jó lépésnek tartom azt, hogy az Európai Parlament behatóan foglalkozott ezzel, mi a frakción belül is megvitattuk a különböző meghatározásokat, hogy ki mit ért a különböző kérdések alatt, már szinte filozófiai vitákba bocsátkoztunk, de gondolom, úgy gondolom, hogy ez pont a megfelelő irányba mutat, mert a polgárok is ezt várják el tőlünk, hogy a szociális vállalkozásokról vitázzunk. Úgyhogy ebben a tekintetben egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom az erről szóló jelentést, és a liberálisok támogatni fogjuk a kompromisszumokat, Számos kérdést Gönc kollega már említett, úgyhogy ezeket nem szeretném most részletezni, de nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan irányba haladunk itt, amelyet Európában a parlamenten kívül fontosnak tartanak a polgárok, és tudatosítjuk azt, hogy a jövőre nézve ez egy járható út lesz. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Szeretne valaki még hozzászólni ehhez a ponthoz? Úgy látom, hogy nem. Az előadó úrnak adom vissza a szót. Parancsoljon. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm még a ma befutott javaslatokat is. Az utolsó pillanatban az ALDE és a zöldek még eljutottak hozzánk javaslatokat, amelyeket még tanulmányozni fogunk. Még egyszer tehát köszönöm mindenkinek az együttműködést és kérném a szakbizottságot, hogy a lehetőleg messze menőben támogassa a javaslatokat, hogy ezáltal is jelezhessük a külvilág felé, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítunk a jövőre nézve a szociális vállalkozásoknak. Köszönöm. Merci, monsieur le rapporteur. Donc nous, euh, Köszönjük, előadó úr. Erről a jelentésről holnap fogunk szavazni. Egyrészt a Gazdasági és Monetáris Bizottság munkájához az okoni jelentés kapcsán, amelyet a plenáris sülésen fogadtunk el, és amely átfogóban vizsgálja ezt a kérdéskört. Ezzel párhuzamosan e, várjuk azt a kezdeményezést, amelyet a biztos úr ígért, e, az ön e, jelentés által lefedett területen, így tehát erre szerettem volna mindenkit emlékeztetni. Ebben a kontextusban reméljük, hogy az előtt kompromisszum a frakció közötti együttműködés eredményeképp elért e, kompromisszum valóban lehetővé teszi majd, hogy a bizottság új közleményére, kezdeményezésére érdemben reagáljunk. Nos, lássuk csak. Következik a hetes napi rendi pont. Mit is takar ez a hetes szám? A kompromisszumos módosítókról beszélünk. Melyik jelentésről? A Kreatív Európa program létrehozásáról szóró javaslatról van szó. Megadom az előadónak a szót, Gönc Kinga következik, parancsoljon képviselőasszony. Very much. Uh, just a... Köszönöm szépen. Nos, engedjék meg, hogy röviden összegezzem a programot. A KUT bizottságnak egy összegzést adunk majd. Tulajdonképpen ez a korábbi kreatív program, a média és a média Mundus program összevonása egy kicsit nagyobb támogatási összeggel. A javaslatnak a fő gondolata az, hogy a kreatív iparágakat segítsünk versenyképesebbé válni, hogy több embert foglalkoztathassanak a válság idejében. A versenyképesség javításának célja az, hogy a visszatérítendő támogatások hagyományáról átálljunk egy olyan rendszerre, ami a versenyképességet helyezi előtérbe. Régóta zajlanak egyébként az egyeztetések az árnyék előadókkal arról, hogy elvárható-e, illetve hogy mi várható el a kreatív iparágaktól. Mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek egyes része versenyképessé válhat képzések, illetve egyéb segítségnyújtás segítségével. A kreatív iparágak más részei esetében ez alig ha lehet reális cél. Igen, komoly vita volt ezekről a kérdésekről, végül aztán abban egyeztük meg, hogy az egész javaslatnak az alap koncepciója a versenyképesség legyen, illetve az, hogy ezt hogyan lehet előmozdítani. Ezért aztán két csoportot, a gújat és a zöldeket ki kellett hagyni, hiszen ők egyáltalán nem mentek bele abba, hogy a versenyképesség bekerüljön az anyagba. Tehát két kompromisszumos módosító nélkülük született, meg a többiben viszont tulajdonképpen az összes képviselőcsoport egyet értett, tehát ezeket támogatta a GUE és a zöldek is. Például ilyen a fiatalok bevonása gazdasági szereplőként, illetve a hátrányos helyzetű szereplők támogatása és a, azon régiók támogatása, amelyeknek a pénzügyi lehetőségei korlátozottak. Ezen a téren tehát nem túl aktívak, de ők is segítséget kapnának a javaslat szerint az új kulturális termékek létrehozása és terjesztése érdekében, illetve abban is egyetértett minden képviselőcsoport, hogy a kommunikációs és üzleti készségek fejlesztése rendkívül fontos ebben a tekintetben, és a pénzügyi önállóság megteremtése nagyon fontos a kreatív iparágakban. Nos, ennyi lenne az összefoglalás, 38 módosító van, 14 kompromisszumos módosító, és hát ezek közül kettőt nem támogatott két képviselőcsoport hosszú vita után. Bízom benne azonban, hogy sikerül végül olyan javaslatot összeállítani, amely a KUT bizottságban a hasznunkra válik majd, és szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek a részvételét. Igen, komoly és gyümölcsöző viták voltak a kérdésben. Nagyja Hirsch. Köszönöm, Nagyja Hirsch. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak is az együttműködést. Azt hiszem, hogy kitűnően ki tudtuk egészíteni a kérdéseket, a liberális frakció számára elfogadhatóak a kompromisszumok. Ez nagyon örvendetes volt, két lényeges pont, például az, hogy a verseny aspektusa bekerüljön, ez nagyon fontos, ez szerintem egy olyan terület, amely a kreatív gazdaságnak is kedvez, hiszen az embereket ez ösztönzi arra, hogy új ötletekkel hozakodjanak elő, és a másik aspektus, a fiatalok bevonása, a különböző csereprogramok támogatása. Ebben a tekintetben lendületet akartunk adni ennek, úgyhogy köszönöm, és azt hiszem, hogy holnap minden bizonyal kitűnő lesz a szavazás. Köszönöm, Becker úr. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Nagyon konstruktív volt eh, a munka légkör és nagyon nyílt vita állt e mögött. Szeretném hangsúlyozni, hogy a versenyképesség tényezője mindig jelen volt a viták során. Ezt különböző szinteken kell szemléljük. Egy, egyik kérdés például Európa versenyképessége, hogy a kreatív gazdaság az egész világon más kultúrákkal szemben, de más kereskedelmi hatalmakkal szemben is kell, hogy kedvezzen az európai versenynek. Ugye tudjuk, ha megnézzük e Kína vagy az Egyesült Államok esetét, de ezt nem csak kereskedelmi szempontból kell értenünk, ugyanakkor így is. Magától értetődő, hogy a versenyt úgy is kell tekintenünk, hogy a társadalmi vállalás jelen kell, hogy legyen, tehát nem csak mindig a profit orientált gazdaságot kell szem előtt tartanunk, úgyhogy nagyon fontos az egyensúly megteremtése a kreatív gazdaság szempontjából. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben a gazdaságban. Ha megnézzük a német kreatív gazdaságot, amelynek volumene a német autógyártással egyenértékű, ami hogy legnagyobb méretű Európában. Úgyhogy ezt tartsuk szem előtt, amikor erről a jelentésről beszélünk. Köszönöm. Köszönöm. Szeretne valaki még hozzászólni? Úgy látom, hogy senki. Akkor elmondom, hogy holnap szavazunk erről a témáról is. A Kulturális Bizottság pedig eh, októberben szavaz, remélhetőleg figyelembe veszik a véleményünket. Lépjünk tovább a nyolcas pontra. Vagy Gönc Kinga szeretne még valamit hozzáfűzni? Bocsánat, elfelejtkeztem róla teljesen. No more comments. Nem, igazából nincs is hozzáfűzni a elnök asszony, csak a rendkedvéért jelezte. Uh, du coup, nous en venons au point. Tehát akkor, ahogy említettem, 8-as napi rendi ponttal folytatjuk. 8 kompromisszumos módosító indítványról kell beszélnünk, amelyeket a előadókkal. együtt készítettünk el. A több éves pénzügyi keretről van szó, 2011 és 20 közötti időszakra vonatkozóan. A vélemény előadója jó magam vagyok. Kellene mondjam, hogy a szakbizottságunk számára Különösen fontos ez a jelentés. A parlament, az Európai Parlament álláspontjának egy részéhez eh, kell, hogy véleményünket nyilvánítsuk. Ez alapján folynak majd a tárgyalások a költségvetési időszakról. Jól tudjuk, hogy az Európai Parlament úgy döntött, hogy egy olyan stratégiát fogad el, amely megpróbálja a jogalapról szóló tárgyalásokat, és a csomag egészéről szóló tárgyalásokat elválasztani, szétválasztani. Hiszen a csomag egészéről Kósa úr, Harkinasson, asszony, és a Serti kollégák tárgyalnak, akik a, a konkrét jogalapról kell, hogy megegyezzenek, együttdöntésről van szó. A parlament és a tanács közötti tárgyalások pedig magáról a többéves pénzügyi keretről is ezzel párhuzamosan folyanak. Ennek a tárgyalásnak, tehát ez egy sajátos kettős jelleget ad. Herman van Rompuy november 22-23-ra hívott össze egy rendkívüli európai ö, csúcsot. A ciprusi elnökség pedig a tárgyalást úgy igazította, hogy ennek a menetrendnek ez megfeleljen. Parlamentként azonban készen kell állnunk arra, hogy egyértelműen fogalmazzunk, egyértelmű üzenetet küldjünk, még a november 22-23-ai csúcs előtt kell hallatnunk hangunkat. Az Európai Parlament elnökének e, fontos felelőssége van a tízes kontaktcsoportban. A parlament elnöke, a raportőrök, a Költségvetési Bizottságban, a Költségvetési Bizottság elnöke, egyes árnyék előadók és szükség esetén az úgynevezett szakmai szakbizottságok képviselői együtt segítik azt, hogy az Európai Parlament egy ideiglenes vagy előzetes jelentést készítsen még a végső álláspontunk előtt, ami lehetővé teszi, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk el az említett novemberi csúcsnak, vagy a csúcs előtt. ez az előzetes vagy időközi jelentés tartalmilag roppant fontos. A november 16-17-én leszünk Strasbourgban, akkor kell elfogadni itt a parlamentben ezt a véleményt. Nekünk azonban a, a, az a jelentés, amiről holnap szavazunk, ez ehhez az időközi jelentéshez járul hozzá, ennek egy apró kis szeletét adja. Kérdés tehát az, hogy mi a fő üzenetünk. Milyen üzenetet kívánunk küldeni az európai csúcs találkozónak? Le, le sort final de cet avis n'était sans doute pas aussi clair. Ebben a szellemben próbáltuk tehát ezeket a kompromisszumos javaslatokat tető alá hozni. Úgy vélem, hogy e, fontos áttekinteni ezeket. Lássuk az elsőt, ami lehetővé teszi, hogy a vélemény tervezetünk elején rögtön. azt, hogy az Európa 2020-as stratégia kell, hogy a kiinduló pont legyen, hiszen ebben tükröződnek azok a prioritások, amelyek számunkra is, hogy fontosak, oktatás, foglalkoztatás, szegénység csökkentése. hiszen azt szeretnénk, hogy a fiatalok minél képzettebbek legyenek, minél többen dolgozzanak, és minél kevesebbek éljenek szegénységben. A második kompromisszum. Olyas valami, amely eh, témájában Őri Csabával kellett kompromisszumra jutnunk, és figyelembe kellett vennünk, hogy az előző programozási időszakban mi történt. Nos, a recessziónak volt az betudható az előző programozási időszakban, hogy egy rugalmas segélyeszközt kellett bevetnünk, amely a dolgok átprogramozását teszi lehetővé. A B kompromisszum pontosan erről szól. Köszönöm Őri Csabának, hogy eh, beleegyezését adta ehhez a B módosítóhoz, kompromisszumos módosítóhoz. Következik a C módosító, ez egy korrekció tulajdonképpen, tulajdonképpen amikor a 25%-ot hangsúlyozzuk, amit a kohéziós politikára és az európai szociális alapra kell elkülöníteni. Ez ne csak a struktúrális alapokon eh, alapuljon, hanem az egész közös politikai eh, borítékon kell, hogy alapuljon, ahogy ezt a bizottság javasolja. És persze mi forog itt kockán? Nos, az európai szociális alap. Köszönöm a módosító benyújtóinak, hogy lehetővé tették, hogy a célunkat kigazítsuk, hiszen nem csak az általában véve vett, általában vett szociális beruházásokról van szó, hanem általában a foglalkoztat hatóság javításáról. A következő D, azaz negyedik kompromisszum különösen fontos, hiszen itt a mi elvezetünkön, itt a globalizációs kigazítási alapról van szó, és önök is jól tudják, hogy ezt a tanácsban igen komoly támadások érik jobbról-balról a tanácsban. Azon tagállamok irányából érkeznek a támadások, amelyek eh, használták, vagy akár most használják ezt az alapot. Itt tehát arról beszélünk, hogy mennyire hasznos lehet az az alap abban, hogy a leépítések áldozatául esetteket eh, újra visszavezessük a munkaerőpiacra, és azt is konkretizáljuk, hogy milyen típusú munkahelyek finanszírozását látjuk mi kívánatosnak, hiszen a munkánk során, amikor az eseti alapon bíráltuk el a beérkező globalizációs alap igényeket, akkor láthattuk, hogy egyes igények bizony hát munkerőpiaci szempontból nem voltak optimálisak. Ezért egyértelműen ki kívánjuk nyilvánítani, hogy az átfogó stratégiánkkal össze hogy függjön ez, kevesebb energia, kiszolgáltatottság, fenntarthatóság, illetve a munkahelyek színvonalának javítása. Az E módosító, kompromisszumos módosító, a legveszélyeztetettebb családi ö, csopo, ö, ö, támogatását célozza, a bíróság döntése követően tudjuk, hogy veszélyben forog ez a fajta támogatás is. Az Európai Bizottságtól hallottuk, hogy az élelmiszersegély egy szélesebb csomag vagy program részét képezi. Majd nem akartuk eltenteni a bizottságot ettől a megközelítéstől, ugyanakkor eh, szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy az élelmiszer segély ezen program részét kell, hogy képezze. A hatos kompromisszumos módosító rövid ismertetésével folytatnám. Szerintem ez sem haszontalan, hiszen parlamenti képviselőként így jobban tudjuk ellátni a munkánkat. A legutóbbi koordinátori ülésen azt hiszem a, az ALDE frakció, a liberálisok kérték azt, hogy az európai jogszabályok végrehajtását kövessük figyelemmel. Nos, ebben a szellemben fontosnak tartom, hogy a parlamenti képviselők az alapok felhasználását is szemmel követhessék, figyelemmel követhessék, és az úgynevezett follow-up bizottság munkájában részt vehessenek. A hetedik kompromisszumos módosítóra térnék át, a G-re. Ez szintén a jogszabályalkotási részében szerepel a szövegnek az közi megállapodásról szól, amely kiegészíti a több éves pénzügyi keretről szóló megállapodást. Itt tulajdonképpen arról a sorról szó, amelyről Harkin asszonynal is hosszasan tárgyaltunk, a globalizációs kiközítés alap jövőjéről, hogy a gazdákra lehet-e majd alkalmazni konkrétan ezt. Ez a kompromisszumos módosító lehetővé teszi, hogy az ezzel kapcsolatos eh, véleményeket egy eh, pontban összefoglaljuk. Végezetül a H módosító, amelyet különösen hasznosnak tartok, és amely megint csak őri Csabától érkezett, ez pedig az alapok felhasználása és az arzókra arra vonatkozó eh, határidők, a fel nem használt pénzek átirányítása témáját érinti az Európai Bizottság eredeti eh, számai alapján. Amennyire tudom, ugyanis eredetileg konkrét számokat nem szabad használni ebben, ugye a anything but figures, tehát bármiről beszéltünk, csak konkrét számokról nem, de ebben az esetben talán eh, mégis ez megengedhető. Sajnálom, hogy a, a a hosszabbra nyúlt a bevezetőm, de hát mégiscsak szakbizottsági ülésről van szó, nem lehet itt mindig csak mellé beszélni nem elég mindig csak azt mondani, hogy az előadókkal kiválóan volt az együttműködés, gyakran ugyanis nem ez a helyzet. Fontos, hogy mindenki tudja, hogy mi ezeknek a tartalma. Őrítsem a következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és jelentős mértékben sikerült persze megkönnyíteni az árnyék előadók munkáját is azzal, hogy ilyen részletesen ismertette és tulajdonképpen a néppárt nevében azt is örömmel üdvözölhetjük, hogy a javaslataink többsége bekerült a, a kompromisszumokban. Ezeket tudjuk is támogatni, egyetlen egy ponttal, nevezetesen a H kompromisszummal kapcsolatban van kérdésem. Az rendben van, hogy nem beszélünk összegekről, de ha mégis, és a bizottság szövegében itt konkrét, összegek szerepel, konkrét összeg szerepel, ugye 429 millió a globalizációs alap esetében, amit nem pontosan értem, hogy miért kell ezt nekünk tudomásul venni. Eddig ugyanis 500 millió, ez egy tartalékkeret, ezt mindannyian tudjuk, sőt azt is tudjuk, hogy vita folyik arról, hogy vajon kibővítsük-e a, a, az érintetteknek a, a körét, sőt arról is folyik vita, hogy egyáltalán megmaradjon-e ez az alap, vagy nem maradjon meg. De én azt gondolom, hogy ez egy másik vita, és ha már összegeket e, e, e, említünk, akkor nem látom, hogy miért kell ennek kevesebbnek lennie, mint annyi, amennyi eddig volt. Eddig 500 millió volt. Én a módosító indítványomban azt is javasoltam, hogy maradjunk az 500 milliónál. Semmiféle gesztus értéke nincs annak, hogyha a, a bizottság javaslatát szó nélkül hagyjuk és elfogadjuk. Ez nem hiszem, hogy ettől majd készséges, készségesebbek lesznek a, az alapra vonatkozó kifogásaink az alap jövőjére vonatkozó elképzeléseket kifogásoló álláspontunkkal szemben. Tehát én változatlanul úgy érzem, hogy nyugodtan maradhatnánk a, a, az 500 milliós keretnél, és ez még akkor is így van elvi alapon, hogyha kétségkívül eddig nem tudtuk kitölteni ezt az 500 milliót. Köszönöm szépen! Egyébként a magunk részéről a, magát a, a jelentést természetesen támogatjuk. Szeretne valaki még hozzáfűzni valamit ezen a ponton? Nem? Akkor Őri Csaba felvetésére reagálnék. Nem tudom, hogy nem lenne egy jobb megoldás az, hogyha hagynánk mondjuk egy zárójelet három ponttal, nem konkrét számmal. Elmagyarázom. Ennek a szakbizottságnak az álláspontja az lesz, hogy visszautasítjuk azt a helyzetet, hogy először is vannak eh, ipari eh, munkahelyek, amelyeket segítünk a globalizációs alappal, és aztán ott vannak a gazdák, akiket nem segítünk. A célunk ugyanis, hogy megkapjuk ezt az 500 milliót, hogy minden pénz rendelkezésre álljon, és ebből eh, az önfoglalkoztatók, a gazdák is eh, részesülhessenek. Tehát eh, akár a tárgyalások során jóval túl is mehetünk az 500 millión. Ugyanis, hogyha most azt mondjuk, hogy 500 milliót kérünk, akkor ez kicsit ellentmond annak az álláspontnak, amelyet a gazdák ügyében kívánunk elfogadni. Ez aggaszt engem, ugyanis az 500 millió ebben az esetben a bizottság kezére játszana minket, hiszen mi az egész menetrendet szeretnénk, az egész bizottsági menetrendet szeretnénk megváltoztatni. Tudom, hogy ez így folyik, vagy így történik a Költségvetési Bizottságban is. Itt konkrét számok nem hangzanak el, hanem kis pontokat, nagy pontokat, pluszokat, mínuszokat, okékat rak be. Szerintem kövessük ezt a megközelítést, nem tudom ön hogy véli. Hát ez szimpatikusan, hogy már jobbnak tűnik, logikusabbnak is tűnik. Tehát ha nem beszélünk számokról, akkor ne beszéljünk számokról. Én ezt el tudom fogadni, ezt a megoldást. Így. mert az is egy precedens, hogy ha úgy nem beszélünk számokról, hogy közben mégiscsak átsiklunk leírt számok mellett, tehát akkor jobb, hogyha kipontozzuk, és a, a későbbi tárgyalásokra hagyjuk majd az árujelnek a kitöltését. Ez rendben van. Tökéletes. Köszönöm. Akkor tehát ezen az alapon fogunk szavazni, a holna erről a jelentéstervezetről. Hosszasan fogunk szavazni, hogy az valószínűleg kiderült már önök számára. Október 10-11-én szavaz majd a Költségvetési Bizottság erről. 8-as pontot lezártuk, és folytassuk a 9-es napirendi ponttal. Cornelissen asszonynak fogom megadni a szót a zöldek részéről, aki az előadója ennek a véleménynek amely a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről szól. A 2012-es évre megadott prioritások végrehajtásáról pontosabban parancsolni a szó. Mrs. Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, közel 90 módosító érkezett a véleményhez. Köszönöm mindenkinek, aki mm, módosított nyújtott be, vagy máshonnan járult hozzá a véleményhez. A legtöbb rendkívül hasznos volt, és lényegesen javította a véleményt. Egyébként ironikus módon elég sok tőlem érkezett, én adtam be a legtöbb módosítót, hiszen mint mindig most is komoly korlátozást jelentett a javaslat terjedelmi korlátja sokkal többet szerettünk volna elmondani benne. Épp a közelmúltban volt kompromisszumos módistok kidolgozását célzó ülés, azt gondolom igen hasznos volt, és mindannyian meg tudtunk állapodni a legtöbben, a PP, az ALDA, az SND és a Zöldek is szinte mindenben egyet meg tudtak állapodni. Egy olyan dolog volt, ami igazán nehéz volt, egy a bérezésről szóló bekezdés. Maga a jelentés pedig hát nem olyan széles körül, hogy ezt teljes mélységében megvitassa, de hát néhány ideológiai nézeteltérést és elvet azért felszíne hozott. Más a meggyőződése a képviselőcsoportoknak, például abban a tekintetben, hogy az Európai Bizottságnak szabad-e hagyni, hogy egyáltalán bármilyen módon hozzászóljon a, a bére kérdéséhez. Illetve, hogyha igen, akkor támogatni tudjuk-e azt, amit a bizottság esetleg mond. Ez tehát az első úgymond vitás kérdés, a második pedig nincs egyetértés a csoportok között, sőt csoportokon belül sem egy olyan témáról, amit hát megint csak nem tud lezárni ez a jelentés, de mindenképpen érdemes továbbiakban megvitatni. Bízom benne, hogy sikerül olyan kompromisszumot találni, amit ennek a véleménynek a kapcsán mindenki el tud fogadni, már csak azért is, mert az Ekonnal is tárgyalni kell arról, hogy mi kerüljön ott a jelentésbe. Jó néhány olyan módosító van, ami nem lett kompromisszum, de én plusszal jelölöm meg őket majd a szavazási listán, illetve van egy pár, amivel nem tudok egyetérteni. Javarészt a GUE-től és az ECR-től érkeztek ezek egyébként. Ezek hát egy olyan álláspontot és a nézetet tükröznek, ami, amit én nem tudok osztani, de hát ez érthető is, hiszen más meggyőződésű körökből érkeztek. Ennyit szerettem volna elmondani, kíváncsi vagyok a megjegyzésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az előadónak a munkáját, illetve szeretném megköszönni a kiváló együttműködést. Az összes többi tagnak is köszönetet szeretnék mondani. Egyelőre azt szeretném elismételni, amit Cornelissen asszony a bevezetőjében az imént mondott, nevezetesen, hogy igen, produktív, hasznos találkozó zajlott a mai délután során, és a kompromisszumos módosítókkal a problémák nagy részét sikerült is megoldani. Néhány apróbb részletkérdést még nem oldottunk meg, különösen a bérekkel kapcsolatos kompromisszum terén valóban eltérnek az ideológiai megközelítések, de strukturális nézeteltérések is vannak. Azt gondolom, hogy különböző tagállamokban különböző szerkezetek működnek, de meg vagyok róla győződve, hogy ebben a kérdésben is kompromisszumra tudunk majd jutni. Azt gondolom, hogy a holnapi szavazáson jó szöveg születhet majd, amelyet támogatni tudunk majd, és ez ki fogja emelni a dolgozók, illetve az ő jogaik jelentőségét. Köszönöm. Szeretnék én is köszönetet mondani Cornelissen asszonynak, de szeretném azt is megjegyezni, hogy ez a folytatása annak a munkának, amelyet akkor végeztünk, amikor elemeztük az iránymutatásokat. Úgy vélem, hogy a fő üzenet, amelyet ma meg kell fogalmaznunk a bizottságon belül, az az, hogy ahhoz képest, amit az iránymutatásokban szerettünk volna elérni, van egyfajta tendencia a bizottságon belül, amely fontossá teszi azt, hogy kompromisszumot érjünk el a bérek kérdésében. Nem arra törekszünk, hogy a különböző helyzeteket leírjuk, hiszen Tudjuk, hogy a bizottság, a trojka azt javasolják, hogy az ember heti hat napon, naponta 11 órát dolgozom, már pedig azt hiszem, hogy nem ebben a szellemiségben fogadtuk el az eredeti jelentést, úgyhogy ezért is fontosnak tartom a kompromisszumok elérését, főleg a bérek kérdésében. Ugyanis a munkaerőköltségek kérdése ez nem olyas valami, amit kizárólagosnak tekinthetnénk egyfelől, és azt hiszem, hogy a jelentésben is ez eredetileg szerepelt. Ami pedig a bizottsági iránymutatások, valamint a különböző feltételek közti kapcsolatot illeti, ugye a szociális partnerek, a bérmegállapodások a tagállamban, ez egy olyan téma, amelyet szint, amelynek szintén nagy figyelmet kell szentelnünk. És az utolsó megjegyzésem az az, hogy ez a jelentés már csak azért is fontos, mert figyelembe kell vegyük, hogy mit várunk egy jövő évre vonatkozóan a bizottságtól mindannyian dolgoztunk annak érdekében, hogy az Európai Parlament szerepet kapjon az európai szemeszter során, és a folyamatnak ebben a szakaszában most a lényeg az, hogy a bizottság figyelembe vegye azt, amit mi létfontosságúnak tartunk. Ugye az év elején ezt mondtuk, amikor a növekedésről beszéltünk. Ugyanakkor le kell vonnunk a tanulságot is, arra vonatkozóan, hogy jövőre mi történik majd, hiszen másfél hónapon belül a bizottság majd előterjeszti a 2013-as növekedésre vonatkozó felmérését, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy célirányos legyen az üzenetünk, és megfogalmazzuk, hogy milyen elvárásaink vannak a bizottsággal szemben. Jazowiecka Przewodnicząca, ja chciałam prosić e, panią sprawozdawcę, by wykreśliła moje nazwisko z e, kompromisu G, ponieważ e, ja w mojej... Nos, én azt szeretném kérni az előadótól, hogy az én nevemet húzzák ki a G kompromisszum melletti listából. Az én módosítomban ugyanis azt javasoltam, hogy az innovatív új állások megteremtését célzó javaslatokat támogassuk, és itt megváltozott a megfogalmazás, én nem a munkanélküliség elleni harcról szeretnék beszélni, ugyanis arról mindenki automatikusan a munkanélküli segélyre gondol. Itt új munkahelyek teremtéséről van szó, nem csak a munkanélküliség elleni harcról, ennek a megfogalmazásnak megvannak a maga konnotációi. Tehát tulajdonképpen olyan lépéseket szeretnénk támogatni, amelyek új munkahelyek teremtéséhez járulnak hozzá. Ez a lényeg, és a módosítomban éppen ez is szerepel, tehát innovatív megoldások támogatása, a, főleg a fiatalok számára teremtendő új munkahelyek létrehozásában. Azért emeltem ki a fiatalokat, mert manapság a mai helyzetben ők talán a legkiszolgáltatottabbak, illetve az 50 év feletti nők. Nem szabad csak a fiatalokra koncentrálni tehát. Köszönöm, mondja az elnök asszony, kérje más a szót. Nem, úgy látom, hogy senki nem kíván hozzá szólni, mindenki elégedett, akkor Cornelissen asszony el szó újra. Köszönöm az összes árnyékelőadónak a támogatást. Egyetértek azzal, hogy remélhetőleg jó kompromisszum születik majd a bérek kérdésében. Azt hiszem, hogy kiváló jelentés születik majd, amelyet um, az Econhoz vihetünk majd tárgyalásra. Úgy gondolom, hogy alapjában véve az fontos, hogy mi várható jövőre, az értékelés fontos, de mi lesz vajon ezután? Különösen erősen szólal fel a jelentés a munkahelyteremtés ügyében, ahogy egy kolléga is kiemelte, igen, sajnálatosnak tartjuk, hogy a tagállamok nem alkottak nemzeti munkai tervet, pedig ezt korábban vállalták január 30-án, még a saját vállalásaikat sem teljesítik, a saját ötleteiket sem viszik végig. Úgyhogy egyszerűen úgy látom, hogy hiányzik az elkötelezettség Európában a munkahelyteremtés mellett. Ez egy fontos eleme a véleménynek. Aztán a G-módosítóban igyekeztem felvenni a asszony mondatát az innovatív megoldások kapcsán, ugyanis ezeket igen fontosnak tartom. Esetleg az ülésen kívül megvitathatjuk ezt, és meglátjuk, hogy lehet-e itt valamilyen további kompromisszumot találni. Nos, ennyit szerettem volna elmondani, és várom a holnapi szavazást. Köszönöm. Nos, akkor erre a jelentésre holnap visszatérünk. Ez tehát akkor a holnapi szavazólistára felkerül. Következzen akkor a tízes, és a szavazókártyákat el ne felejtsék. Tehát tízes, Morán Sartyi asszonynak adom meg a szót. Ő mutatja majd be a szép számban beérkezett módosítókat. Az ő jelentésre a munkavállalók fizikai tényezők elektromágneses terek hatásából keletkező kockázatoknak való expozícióra való több-több tanács irányelvre irányuló javaslat. Nos tehát, Manasárti, asszony, tessék. Köszönöm. Nos, ez tulajdonképpen egy korábbi munka folytatása. Betartottuk a jelentés transzpozíciójára való határidőt, és a tanácssal és a bizottsággal való egyeztetések során kialakított hagytuk, tehát jóvá hagytuk a 2004-es irányelv meghosszabbítását, 2013. októberig, tehát ez érvényben marad. Most pedig visszatérünk a témára. Időközben módosították a tanácsban a szöveget, és a múlt héten sikerült újrakezdeni az informális egyeztetéseket az elnökséggel jelen volt az összes képviselőcsoport előadója. Így aztán lehetőségünk volt, mint ahogy egyébként a kezdetektől így volt ez, a lehető legtöbb információt beszerezni és megosztani. Mindannyian igyekszünk megállapodásra jutni, annak érdekében, hogy ez az irányelv érvényben maradhasson, alkalmazható legyen, és megfelelő egyensúlyt találjunk az elektromágneses mezőknek kitett munkavállalók egészséges biztonsága, illetve a fontos és szükséges alkalmazások elérhetővé tétele között. Főleg itt az egészségügyi szektorra gondolunk a betegek egészsége megvédése érdekében, tehát ez egy igen érzékeny egyensúly. A tanácsi szöveg eltér az eredeti bizottsági szövegtől, módosították tehát azt a tanácsban. Én az összes előadót, a különböző képviselőcsoportok előadóit arra kértem fel, hogy igyekezzenek kialakítani egy munkamódszert, amelynek felhasználásával az összes az összes különböző képviselőcsoportból kikerült kolléga által benyújtott módosítót figyelembe tudjuk venni. Ugye emlékeztetek mindenkit arra, hogy 233 módosító érkezett, 52 az EPP-től, 29 az SND csoportból, 15 az Aldéból, és 91 a zöldektől, 19 az ECR-től, és 9 a GUE-tól. Az alap gondolat annyi, hogy kialakítsunk egy olyan munkamódszert, amely lehetővé teszi az összes módosító figyelembevételét igyekszünk lehetőleg összevonni az olyan kompromisszumos módosítókat, amelyeket hát össze lehet, és hát persze közben figyelembe veszük majd a tanácsban időközben eszközölt változtatásokat is. Felajánlottam az informális egyeztetések lehetőségét az árnyék előadóknak és a tanácsi szakértőknek is, annak érdekében, hogy minden szükséges információ rendelkezésre álljon. És elnök azt mondja, hogyha ön ebbe beleegyezik, akkor azt javasolnám, hogy két vita legyen a foglalkoztatási bizottságban ebben a témában, még a bizottsági szavazás előtt. Ennek az a célja, hogy a lehető legszélesebb körű megállapodás alakulhasson ki a benyújtandó módosítók tekintetében. Fontos, hogy az októberi ülésen, vagy esetleg novemberben megvitassuk a módosítókat, és a foglalkoztatási bizottság november végére ezeket jóvá hagyja. Ez a menetrend, ez elég időt adna nekünk arra, hogy megkezdjük a trialógot még karácsony előtt, hogyha ez szükségessé válik. Ez tehát az aktuális helyzet. Látható, hogy nem pazaroltuk az időt, aktívak voltunk. A szokásos munkamódszert követtük, a lehető legtöbb információt igyekeztünk kicserélni, és természetesen most is nagy figyelemmel várom a kollégák felszólalását, illetve az elnök asszony álláspontját az imént javasolt munkamódszerek kapcsolatosan. Azt javasolnám tehát, hogy két bizottsági ülés legyen. Szíven a rapti szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék az előadónak köszönetet mondani munkájáért, és nagyon nagyra becsülöm a kollégámat, aki nagyon szimpatikus, és nagyon örülök annak, hogy együttműködhetek vele. De sajnos azt kell mondjam, hogy a dolgok némileg változtak, egy más nyelvezetet kell használjak, ugyanis itt most a parlamentben vagyunk, nem pedig a tanácsban. Itt az Európai Parlamentben az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül megválasztott szerv az Európai Unióban, ma pedig egy olyan kérdésről vitázunk, amely rendkívül jelentős, egy nagyon kényes témáról van szó, és a helyzet az, úgy tűnik, hogy gyakorlatilag semmilyen, semmennyi idő nem telt el, mégis már ides tova egy éve beszélünk erről. Ez pedig rendkívül aggasztó számomra. A kezdet nagyon jó volt, jól indultunk. Együtt együtt dolgoztunk ezen nagyon fontos anyagon, ma pedig úgy tűnik, hogy egy holdpontra jutottunk, nyomasztó a csend, és úgy tűnik, hogy senki sem beszél majd erről a témáról. Benyújtották ugyan a módosító indítványokat, de általában, amikor módosítókat terjesztenek be a kollégák, akkor megvárjuk a következő lépést. A következő lépés pedig az, hogy a kompromisszumos javaslatok készülnek el, ezeket pedig nem kaptuk meg. Aztán telik az idő, és ezzel párhuzamosan egy további probléma is felmerült. A 2004-es irányelv egyszer csak majd hatáját veszti, és éppen ezért az irányelv alkalmazásának meghosszabbítását kérvényeztük, úgyhogy csak 2013-ban jár le. Ez azt jelenti, hogy ha nem dolgozunk gyorsan, akkor fennáll bizony annak a veszélye, hogy az európai munkavállalók, a polgárok, a betegek mindenféle jogszabály nélkül védtelenné válnak. És fennáll majd annak a veszélye is, hogy első olvasatban kell megbirkóznunk ezzel a problémával ez pedig azt hiszem, hogy aggodalomra ad okot. Hogy ez mit jelent az európai polgárok számára, akiket mi képviselünk? Kérdés, hogy jó eredményt tudunk-e majd felmutatni, vagy sem? Hiszen a célunk ugye az, hogy egy jó eredményt mutassunk fel, egy kiegyensúlyozott megoldást. Itt van ugye a parlament, másfél ott van a tanács, ezt ugye tudjuk, és többször tapasztalhattuk azt, hogy a tanács egy nagyon sajátos módon dolgozik. Ugye nyilván értik, mire gondolok. Azt akarom mondani, hogy bízom a ciprusi elnökségben egyfelől, másfelől azonban azt kell mondjam, hogy nagyon sok idő veszett már el. Éppen ezért egyáltalán nem vagyok elégedett. Santier asszony azt kérte, hogy beszéljünk még erről két másik egyeztetés során. Felem akár százszor is találkozhatunk és egyeztethetünk erről, hiszen az európai polgárok érdekében dolgozunk. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ennek a kérdésnek két különböző vetülete van. Az egyik vetület az, hogy miről is folyik itt egyáltalán a vita? Vártuk, hogy a tanácstól delegált szakértő majd közli velünk, hogy mi változott, a korábbiakhoz képest, és milyen célt kíván elérni a, a tanács, és úgy tűnik, hogy valahol az elektromágneses mezőkben eltűnt ez a szakértő, nincs itt. Úgyhogy nem tudom, van-e értelme további beszélgetéseknek. Akár százszor is beszélhetünk erről, de mi lesz az egésznek az eredménye? Ezt azért vetem fel, hogy pontosan tudjuk, hogy mi is most a dolgok jelenlegi állása, és ne próbáljuk meg szépíteni a helyzetet, és ne feledkezzünk meg arról, hogy milyen helyzettel állunk szemben. Van egy konkrét időpont, egy határidő, amely olyan, mint egy hurok a nyakunk körül, és nagyon nagy szükség van arra, hogy minél hamarabb foglalkozunk a határértékekkel, az expozíciós határértékekkel a munkavállalókról van végül is szó, és a munkavállalók az életüket teszik kockára, vagy a kórházakban, vagy, vagy máshol. Aztán ott vannak a betegek is, akik esetleg életüket is vesztik, hogyha nem tudjuk biztosítani számukra a kezelést. Tehát figyelembe kell vennünk a különböző kérdéseket, és a lehető legjobb megoldásra kell törekeznünk. Szocialisták, mi szocialisták már előterjesztettük a javaslatunkat, és nagyon sajnálatos az, hogy csak most terjesztjük be a javaslatokat. Nem most kellene ezt megtennünk, hiszen ezek gyakorlatilag többé-kevésbé ugyanazó javaslatok, amelyeket Sáti asszony is megfogalmazott. Más szóval nem szabad most engedményeket tennünk, hanem mindig azt kell szem előtt tartanunk, hogy az európai polgárok szolgálatában állunk, nem pedig a tanácsot szolgáljuk. Számomra a tanács teljesen mindegy, hogy mit csinál, engem csak az európai polgár érdekel, és az egész kérdés lényege. Állok rendelkezésükre, felőlem akár éjjel-nappal is dolgozhatunk, de nem szabad szem elől veszítenünk a célunkat és végeredményben ugye a helyzet az, hogy a tanácsnak sem szabad megfeledkezni arról, hogy itt van az Európai Parlament, az egyetlen közvetlenül megválasztott európai szerv az Európai Unióban, és a tanácsnak nem szabad átsiklani ezen a tényen. Sajnálom, hogy ilyen hosszúra sikerült ez az előadásom, azt is sajnálom, ha kicsit agresszív volt a hangvételem. Nagyon sajnálom, köszönöm. Merci. Madame Harkin. Köszönjük, Harkin asszony. Köszönöm, elnök asszony. Monsorti asszonynal egyetértek valóban, meg kell találnunk az egyensúlyt az elektromágneses mezőnek való kizettség között egy részről, illetve az MRI és más alkalmazások meg kell, hogy maradjanak a múlt héten a tanácssal, és Monsarti asszonynal részt vettem egy ülésen, ahol Beszéltek az elért előrelépésről, főként az új tudományos és technikai haladásról, a nemzetközi nem ionizáló sugárzással foglalkozó bizottság ajánlásairól, amelyet javaslatokban figyelembe vettek. Rapti asszonyjal is egyetértek, valóban szorít minket az idő, és ha jól értettem a tolmácsolásból, akkor nem érdekli a tanács. Most Rapti asszony sajnos a tanácssal kell megállapodnunk, és az elején említett egyensúlyt meg kell találnunk. A munkamódszer, a javasolt munkamódszer akár működhet is, és egyetértek azzal, hogy a parlamentnek meg kell adni. De meg kell, hogy kapjuk a kellő tiszteletet, ugyanakkor a triológus során mi feladatunk, hogy eh, elérjük, hogy az így legyen. Ugyanakkor a meglévő javaslatok és a saját módosítóink közötti középutat kell megtalálnunk, és szerintem jó úton haladunk, jó ez a munkamódszer. További eh, eszmeserét kell folytatnunk a szakbizottságban, hogy két alkalom elég lesz-e, azt nem tudom. Gondolom az elnék előadók majd alaposan átrágják a kompromisszumos módosítókat, de ahogy a dolgok jelenleg állnak, illetve amit tennünk kell, és a rendelkezésünkre álló idő figyelembevételével egyetértek az előadó által javasolt munkamódszerrel. Köszönöm. Köszönjük. Szeretne valaki még hozzászólni ehhez a témához? Mielőtt megadom az Európai Bizottság képviselőjének. Ραπτή Αστόν, szeretem valamit hozzáfűzni. Να διευκρινίσω μόνο, κυρία Πρόεδρε, προς αποφυγήν παρεξηγήσεων. Elnök asszony, csak a következőt szerettem volna pontosítani, a félreértések elért, elkerülése véget. Nem azt akartam mondani, hogy engem az Európai Tanács véleménye nem érdekel, nem, nem ezt akartam. Ha mégis ezt mondtam, akkor nem ez volt a szándékom. Természetesen érdekel az Európai Tanács véleménye, nyilván tisztában vagyok azzal, hogy a fő célunk az az, hogy megállapodásra jussunk. Amit mondtam viszont, az az, hogy ez engem nem érdekel, nem érdekel az, hogy az Európai Tanács mit tesz. És ezzel az időzítésre, az időkeretre, a menetrendre gondoltam. Az én célom is az, hogy a lehető legjobb kompromisszum kerekedjen ki ebből a folyamatból. A probléma azonban az, hogy én nem fejeztem ki magam kellő módon, úgyhogy ezért elnézést kell kérjek. De Úgy látom, hogy más nem kért szót a kollégák közül, ezért a, az Európai Bizottság képviselőnek adom meg majd mindjárt a szót. Ugyanakkor szeretnék én is hozzáfűzni pár keresetlen gondolatot. Fontos, hogy az előadó asszony a további eszmecserék céljáról még szóljon pár szót, hogyha hogyha csak arról van szó, hogy mindenki gratulál a kollégáknak, hogy milyen jó volt együttműködni, milyen jó a kompromisszumos módosítók sora, hát ez, erre igazán nem nincs igényünk. A, font, a, a sugárzásnak e, kitett e, munkavállalók védelme a cél. Tudom, hogy a lobbizás lobbisták eh, dolgoznak keményen a háttérben, a gyártók, a orvosi szakma, mindenki, aki érdekelt ezen a területen, ez okozza a komoly problémákat a tanácsban, a korábbi irányelvek módosításomban fontos, és ezért hogy fontos a mi álláspontunk is. Ugyanakkor hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy már az érintett ágazat munkavállalóinak képviselőivel folytattunk tárgyalásokat, egyeztetéseket. Emlékszem a meghallgatásra is, amit tartottunk. Nem vagyok benne egyáltalán olyan biztos, hogy ez valóban előre visz-e bennünket. A tanács szakértőit meghallgathatjuk, de akkor hallgassuk meg a WHO-t is, hogy legyen valamilyen ilyen, ilyen kis mind meghallgatáson mindenképpen kiegyensúlyozott, mind a két oldalt hallgassuk meg, tehát, tehát ezt valóban teljesen ártatlanul, mindenféle prekoncepció nélkül kérdezem az előadasszonytól. 211, ha jól emlékszem a számra, módosító indítványt nyújtottak be a kollégák, tehát mielőtt Tehát mielőtt az egész folyamattal tovább lépünk valahol, és mielőtt két további eszmecserét eh, tartanánk, nem kellene egész egyszerűen a módosító indítványok határidejét meghosszabbítani? Eh, vagy nem tudom, hát már minden, mindenki minden módosítót, vagy minden gondolatot benyújtott? Eh, nem. Ez csak egy spontán merül fel, mert nem lehet, hogy esetleg ki akarják egészíteni az eddig benyújtott módosítóikat a kollégák. de hát ez, ez most itt um, a, a, ugrott ki belőle. Nem, több mint 230 uh, módosító érkezett az előző irányelv uh, meghosszabbítása, ugye tavaly decemberben történt. Azóta nem sok minden történt, és hát ha nem változnak a dolgok, akkor nem lesz más választásunk, mi hiába van 230 módosító, mint elfogadjuk a tanács közös álláspontját legalábbis ez is könnyen előfordulhat. Főként mivel ilyen nehéz tárgyalások folynak a tanácsban, nem tudom, hogy mekkora mozgásterünk van. De hát most megadom az Európai Bizottság képviselőjének a szót, és aztán majd az előadó asszonynak. Parancsoljon, uram! Merci, Madame la Présidente. Euh, je comprends très bien. Köszönöm, elnök asszony. Hát megértem, hogy bonyolult a helyzet. A tanács a javaslat elemzését 2011. szeptemberében kezdte, és alapvetően megváltoztatott bizonyos dolgokat, de úgy gondolom, hogy jól alakulnak most a dolgok a tanácsban nem a tanács nevében akarok persze beszélni, de a szociális kérdések munkacsoport munkáját nyomon követjük, és úgy tűnik, hogy egy általános megközelítést tartalmaz a dokumentumot, kíván a tanács elfogadni október elején. Ez pedig megoldható, ha holnap a szociális kérdések munkacsoportjában a két-három függőben levő apró kérdésben meg tudnak állapodni. Ha ez sikerül, akkor októberben már meg lesz a dokumentum, amely megvilágít majd bizonyos eljárásbeli kérdéseket az új módosítókkal kapcsolatban. Jó, magam persze nem tudok bele menni az eljárással kapcsolatos részletekbe, de tisztában vagyok azzal, hogy szükség van egy gyors megoldásra rövid határidőn belül. Biztosíthatom önöket afelől, hogy mit akart eredetileg júniusban javasolni maga az Európai Bizottság. Mi valóban átrágtuk a különböző módosítókat a tanácsban, de nem igazán tudtunk még új megoldást találni. Lehet, hogy eleve is nehezen emészhető volt maga a dokumentum, de azért az elvek ott szerepeltek az eredeti bizottsági dokumentumban, amelyek most úgy tűnik, hogy lassan visszakerülnek a tanács dokumentumába is. Vannak olyan kérdések, amelyek most már kevésbé markánsak, mint ahogyan az eredeti bizottsági javaslatban szerepeltek, de a bizottság számára legfontosabb kérdések, mint például az orvosi ágazat számára lehetővé tenni a betegek megfelelő kezelését, nagyobb rugalmasság biztosításával. Nos, ez benne van a szövegben, és ugyanez vonatkozik arra is, amit a hadsereg vagy a NATO számára javasoltunk, tehát a katonai ágazat számára. Ugyanígy konkrét esetek iránt is nyitottak vagyunk. Ezt holnap majd még meg kell vitatni persze. Önök asszony, a munkavállalók védelmét természetesen biztosítanunk kell, tehát a mentességeket, a kivételeket a konkrét esetekre kell korlátozni. Máskülönben nem tudjuk ezt megoldani. Ennyit mondhatok erről, és van még valami, amit teljes mértékben megváltozott. Számos kérdésben ráébredtünk arra, hogy iránymutatást kell nyújtanunk az irányelv alkalmazásának kérdésében. Például a 13-as cikk bizottságában ugye foglalkoztak a bevált gyakorlatok iránymutatásaival, a kézikönyvével, ez azonban az irányelv különböző aspektusainak technikai alkalmazására vonatkozik, hogy mindenki értesse, hogy mi ez a rendelkezések lényege. Bizonyos dolgok kikerültek eh, a mellékletből, de aztán eh, visszakerültek. Tehát azt hiszem, hogy eh, egy koherens dokumentum irányába kezdünk elmozdulni, és azon módosítók, amelyeket önök javasoltak, azok nem arra a szövegre, ugyanarra a szövegre vonatkoztak, mint amely most előttünk van, de úgy gondolom, hogy a fő aggodalmakra kitér a szöveg. Ennyit mondhatok a bizottság szemszögéből. Elnök, köszönöm szépen, és még mielőtt az előadónak adnám meg a szót, a következőt szerettem volna megjegyezni. A legkevésbé törekszem arra, hogy meghosszabbítsam a módosítók benyújtásának határidejét, de elnökként legalábbis opcióként, ugye ezt fel kellett vázolnom, ugyanis a folyamat megszakadt, új információ merült fel, amely azt hiszem ezt adott esetben indokolhatná. Tisztában vagyok azzal, hogy milyen álláspontot fogadtunk el az Európai Parlamentben amikor a szöveg átültetésével kapcsolatos határidővel foglalkoztunk. Meg akartuk rövidíteni a határidőt, erről folyt a vita a tanácssal, és aztán mi le is rövidítettük azt a határidőt, amit a bizottság javasolt, mert az elképzelésünk az volt, hogy a tanácsra nyomást gyakoroljunk. Tehát, hogyha a tanács felgyorsítja a folyamatot, mi természetesen nem akarjuk ennek az ellenkezőjét. Ha azonban lelassítjuk az egészet, akkor talán mikor mikor elfogadjuk ezt a szöveget, már idejét múltá válik, hiszen a technológia folyamatosan fejlődik, és lehet, hogy erre már a szövegben nem tudunk majd kitérni. Engedjék meg, hogy hozzátegyem azt is, hogy ami engem illet, számomra nehéz lenne szavazni erről a szövegről úgy, hogy ha nem vagyok száz százalékig biztos abban, hogy hogyan tud ez a szöveg az ágazaton belüli munkavállalóknak teljes körű védelmet biztosítani. Máskülönben nem lenne ennek a szövegnek értelme. A gyártók vagy az orvosok, nem tudom, hogy ők elégedettek-e a tanácsi kompromisszummal. Amit mi szeretnénk azonban, az a munkavállalók védelmének biztosítása. Ez eh, a hatáskörünk fontos része. Morán Chartier asszony, ha megkérhetném esetleg, hogy összefoglalja ezt a vitát, és talán térjen ki a két egyéb vitának a pontjára is. je regrette que Érdeklődve hallgattam árnyék előadó kollégáimat. Sajnálatos, hogy Rapti asszony a legutolsó árnyék előadó ülésre nem tudott személyesen ellátogatni, hiszen akkor véleményének hangot adhatott volna. Nem nekem kellene akkor most elmondani, hogy az Európai Parlament a E, egyetlen és első számú demokratikusan választott e, népképviseleti szerv. Szerintem európai képviselők között nagyon találna olyat, aki ennek ellen mond. E, értem én azt, hogy sokakat felez az a gondolat, hogy végre érdemi témában tárgyalhatunk fontos kérdésekről. Második megjegyzésem azt is sem ne, azt sem nekem kellene elmondania, hogy határidők így hosszabbítsuk meg, vagy úgy hosszabbítsuk meg. Szerintem a tanácsal folytatott viták során megfelelő bizonyítékot adtam arra, hogy a bizottság eredetileg nem két éves, hanem 18 hónapos határidőt kellett volna, hogy szabjon. Én ebben a szellemben jártam el eddig, is, ebben a szellemben tárgyaltam, és az együttműködés szellemében. Minél gyakrabban sikerül mindenkinek részt venni a koordinátori ülésen, annál valószínűbb az, hogy a sehova nem vezető viták, meddő vitákat folytatunk itt a szakbizottságban, és eh, elavult eh, adatok, gondolatok hangzanak el. Először is eh, a legfontosabb célunk a munkavállalók egészségének védelme. Ugyanakkor eljön az a nap, amikor mondjuk egy munkavállalónak is bizonyos orvosi vizsgálaton kell átesnie. Gondolom ezzel sem újat nem mondok, de bármelyikünk esetében előfordulhat, hogy mondjuk felmerül a tumorgyanúja, és egy ilyen vagy olyan mondjuk MRI vizsgálaton, vagy valamilyen szűrővizsgálaton kell részt vennie. Persze, persze a munkavállalók egészségét kell védenünk, de általában az európai polgárok egészségét is. A kettőt kell valahogy összeegyeztetni, a kettő között kell megtalálni az egyensúlyt. És itt van még a gyártók kérdése is. Itt az európai polgárság, közpolgárság fogalma forog kockán, és én minden európai polgár érdekét tartom. Kell, hogy szem előtt tartsam, nem csak a munkavállalókét. Ezt ne felejts el, képviselőtársam. A soros elnökségek, féléves soros elnökségek jönnek és mennek, tagállamok váltják egymást a elnöki székben, és az eredeti munkadokumentumhoz képest jelentősen változott már az előttünk fekvő szöveg. Most már az a feladatunk, hogy a harcállás pontok további közelítése valóban megtörténjék, még pedig a lehető legkonstruktívabb építő jellegű módon. Ennek szerintem csak két lehetséges módja vagyunk. Én nem vagyok annak a híve, hogy egyik meghallgatást a másik után tartsuk, és addig vitázzunk, amíg ránk nem sötétedik itt, ebben a teremben, hanem inkább hosszabbítsuk meg a módosítók határidejének benyújtását, de csak akkor, hogyha és csak akkor, de csak akkor, hogyha ezt valóban nagyon szervezett keretek között tesszük, és valóban koncentrált élet folytatunk, akkor végül is újra nyithatjuk az eszmecserét. A elnök asszony a módosítók határidejét meghosszabbítanánk, mi történne már benyújtott módosítókkal? Ez az egyetlen kérdés, ami ezzel kapcsolatban felmerül bennem. Én alapvetően nem feltétlenül ellenzem a módosítók benyújtásának a határidejének meghosszabbítását. A kérdés csak az, hogy hogyan hogyha szeretnénk egy olyan szöveget elfogadni, ami valóban érdemben tükrözi az európai eh, parlament álláspontját, és ezt Rapti asszony érdekében is mondom, hiszen ne felejtsük, hogy ez ügyben egy csónakban nevezünk, egy hullámhosszon vagyunk, nincs köztünk ellen eh, érzés, tehát hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy az Európai Parlament véleményének markánsan hangot adunk, és ezzel a munkánkat elvégezzük, akkor a határidőket tartani kell. Mi történik a már benyújtott módosítókkal, hogyha ezt az említett határidőt kitoljuk? Rapti asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nos, hogyha jól értettem az elmondottakat, akkor most egy új alapszöveg született, ugyanis a bizottság képviselői által elmondottak, illetve az előadónk által elmondottak alapján úgy tudom, hogy eltérések vannak a régi és az új szöveg között, és ezt a szakadékot kell valahogy áthidalni. Nos, ha ez így van, akkor megint csak egy új szövegmódosítóin dolgozunk. Ennek megfelelően és ebből kiindulva az ön javaslata, hogy eh, indítsuk újra a folyamatot, elég logikusnak tűnik. Logikus tehát, és eh, ezzel együtt eh, azt is, arra is emlékeztetnék mindenkit, hogy a Atyi asszonyán zajló együttműködés részeként sikerült igen kielégítő eredményre jutni. Nagyon hasonlóak az álláspontok sok szempontból. De hogyha most azt mondják nekünk, hogy a tanácsban az alapszöveget módosították, akkor a saját megközelítésünket is újra felül kell vizsgálnunk, figyelembe véve az eredeti határidőket, illetve azt, hogy biztosítani kell, hogy a mi szövegünk releváns legyen, hiszen ezt mindenkinek kézben kell tartani akkor, amikor ennek a kérdésnek a megoldásán gondolkozunk. Ezt meg kell oldani, de nem mindegy, hogy hogyan. Megfelelően jól kell megoldani. És azt gondolom, hogy ezért logikus megoldás lenne, hogyha a folyamatot újraindítanánk. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy elfben Az időzítés, a menetrend témája nem a bizottságban dől el. Sajnálom, hogy erről előre nem tudtam, ugyanis úgy gondolom, hogy akkor egy kicsit máshogy terveztük volna a dolgokat. Nem hiszem, hogy ez lenne a megfelelő időpont, de Moresetri asszony tudni akart hallottam volna az ön álláspontját erről, de úgy érzem, hogy nem adott még erre választ. Mit szeretne tenni a két extra vitán, amelyeket felvetetne a, a menetrendbe? És ismétlem, szerencsésebb lett volna, hogyha az ülés előtt megkeres ezzel a gondolattal, sokkal könnyebben meg tudtuk volna vitatni akkor, és akkor ugye ez az egész vita egyszerűbb lett volna. Nos, elnök asszony, az én célom az, hogy a tanácsba, a tanácsi vitára olyan bizottsági szavazás után érkezhessünk, ahol a lehető leghatározottabb támogatást kapja az álláspont. Ez tehát a célom. Na most ennek érdekében meg kell állapodnunk bizonyos kompromisszumos módosítókról. Ezek kellenek ahhoz, kompromisszumos módosítók kellenek ahhoz, hogy nagy többséggel fogadjuk el az álláspontunkat. A kompromisszumos módosítókat meg kell vitatni az árnyék előadókkal, és erre sor is fog kerülni, de ugyanakkor a foglalkoztatási bizottság összes tagját tájékoztatni kell arról, hogy hogyan zajlanak a tárgyalások az árnyék előadókkal. Ez volt a szándékom a két vitával. Hogyha ön vagy önök más megközelítést alkalmazának, például újra nyitnák a módosítók határidejét annak érdekében, hogy a kompromisszumos javaslatokat mindannyian együtt tudjuk megvitatni, akkor ezt is járatóbbnak tartom. Számomra az a fontos, hogy amikor szavazásra kerül sor a bizottságban, akkor a lehető legjobb eredmény szülessen. És az elnök közbevág, azt nem mondhatjuk, hogy mindenki folyton módosítgassa az álláspontját. A az álláspontnak bizalmon kell alapulnia, de emellett világosnak kell lenni annak, hogy ki mit vállal a szavazás előtt. Ön tehát azt akarta mond, azt akarta, hogy két vita legyen a szavazás előtt, mondja az elnök asszony, az egyik, hogy a kompromisszumos módosítókat megvitassuk, a másikat, Karmi is volt a szándéka? Nos, a másik arra szolgált volna, hogyha később komolyabb módosítások történnek, akkor ezekről mindenki megegyezhessen. És hogyha az emberek elég elkötelezettek arra, hogy, hogy biztosak lehetünk abban, hogy minden jól zajlik, akkor hát lehet zajl megoldódhat ez a folyamat egy, álláspont, egy tárgyaláson belül, csak az a fontos, hogy ne változtassák az emberek az álláspontjukat. No jó, mondja ez elnök, most már fél órája vitázunk erről, akkor nos, vitassuk meg a módosítókat is most már, ezekről ugyanis még nem hallhattunk, és EP képviselőként, illetve a bizottság elnökeként meg kell mondanom, hogy az ilyen bizottsági ülésekből elegem van, amikor nincsen szó a dolog lényegéről, magáról a megvitatott kérdésről. Ezek fontos témák, és holnap a sajtó, az újságírók, a polgárok megkérdezik tőlem, hogy miről vitáztunk, mit döntöttünk el, és hát egyelőre úgy néz ki, hogy az ülés végén nem nagyon tudok mit mondani nekik. Nos, milyen javaslat születhet. Azt tudjuk esetleg javasolni, hogy az új fejleményeket figyelembe véve, amelyek tavaly december óta történtek, anélkül, hogy nagyon megnehezítenénk főleg az előadó munkáját, annyit tehetünk, hogy igen, röviden új határidőt adunk a módosítóknak, hogy a tárgyalások, az egyeztetések mindenre kiterjedhessenek. Tehát akkor a 233 módosító, ami már megérkezett, ezekre vonatkozóan nincs változás, és amelyik árnyék előadó további módosítókat kívánna benyújtani, javaslatokat kívánna benyújtani, az ezt megteheti angolul vagy franciául, mégpedig szeptember 25-én 12 óráig. És hogyha ugye ezt a határidőt betartjuk, akkor a későbbi lépések időzítése nem változik, tehát a későbbi menetrendünket tartani tudjuk. Így alapos munkát tudunk végezni, még a megszakítások dacára is, hiszen az aktuális irányelvet kell megvizsgálnunk. Aztán, hogyha ezek alapján a, az előadó úgy gondolja, hogy október 8-ára, 9-ére kompromisszumos módosítókat tud összeállítani, hiszen akkor kell majd engem tájékoztatni Elizabethnek. Nos, hogyha tehát így gondolja az előadó, akkor a kompromisszumos módosítókat meg tudjuk még vitatni, hogyha valóban a módosítókról tudunk vitát rendezni, és lehet egy második vita a Strasburgi rendkívüli ülésen november 19-én. Ezek után pedig a szavazásra is sor került a november 28-29-i ülésen. Ez megfelel? Nos, köszönöm elnök asszony, vegyük a fő lényegi elemeket néhány szóban könnyen el tudom magyarázni az összes jelenlevőnek a módosítók tartalmát. Alapvetően a különböző képviselőcsoportok által felvetett problémák enyhén térnek el, kicsit tér el a képviselőcsoportok álláspontja, lényegileg ugyanarról van szó. Először is a mentességekről. Arról, hogy mennyi mentességet adunk, mennyi kivételt biztosítunk ilyen általános jogszabályban, például ugye az orvosi kivételek, az orvosi mentességek, illetve a védelmi szektornak járó mentességek tartoznak ide. A második vitatott kérdés, amiről sok módosító érkezett, az a határértékek kérdése. Más szóval tehát az, hogy mennyire erős mágneses mezők lehetnek ott, ahol ugye munkavállalók dolgoznak. A harmadik kérdés pedig a jó gyakorlat témája. amelynek célja a munkavállalók egészségének lehetőleg hathatósabb megvédése. Ennyi tehát a dolog lényege, és nagyon sajnálom elnök asszony, hogy úgy érezte, hogy a téma lényegi részéről nem kapott tájékoztatást, illetve erről nem esett szó. Természetesen boldogan ismertetem a részleteket is. Sok képviselőcsoporttól érkeztek módosító indítványok ezzel a három témával kapcsolatban, és úgy azt mondanám, hogy ez a három fő vitás kérdés. Azt gondolom, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogy sikeresek legyenek a tárgyalások. Na, ennyi tehát a lényegi kérdésekről, és akkor jöjjön az ön által javasolt időrend. Ezt a, ezt a megoldást én abszolút el tudom fogadni. Hogyha ugyanilyen motivált minden árnyékelődő arra, hogy előre léphessünk, akkor azt gondolom, hogy meg lesznek októberre ezek a kompromisszumos javaslatok, és novemberben szavazhatunk. Ez nekem abszolút megfelel, és összhangban van az általam felvázolt menetrendel is. Nos, mondja az elnökasszony, akkor ezen körülmények között meghosszabbítjuk szeptember 25-ig a módosítók beadásának határidejét, de csak angolul érkezhetnek a módosítók, és az említett napon délig be kell érkezniük. Elnök hogy módosítóként én követelem, hogy franciául és angolul is érkezhessenek módosítók. Nos, mondja az elnök asszony, eredetileg én is ezt szerettem volna, de ez egyenlőtlenséget teremt a bizottság tagjai között, ami egyszerűen elfogadhatatlan előadó. Nos, én előadóként követelem, hogy így dolgozhassak. Nos, rendben, de akkor el kell fogadni, hogy fordítások nélkül kell dolgozni. Ez lenne az első eset, hogy ilyen megoldást alkalmazunk, hogy ilyen helyzetbe kerülünk. És azt gondolom, hogy ilyen vitának a bizottságban nem kellene sorra kerülni, nem is tudom, hogy hogyan jutottunk ideig. Kérdezem az árnyék előadókat, hogy hajlandóak-e francia és angol verziókkal dolgozni, de aztán később ne jöjjenek hozzám azzal, hogy nem tudnak dolgozni, mert nincsenek meg a fordítások. Rendben, úgy tűnik bólintottak, tehát akkor francia és angol nyelven zajlik a munka, szeptember 25 dél a határidő és a kompromisszumos módosítókat október 8-án vagy 9-én vitatjuk meg, és ha ez szükséges, akkor egy második vita is lesz még november 19-én. Hogyha erre nincsen szükség, akkor 19-én szavazunk. Tehát november 19-én vagy második vita lesz, vagy szavazás. Hogyha 19-én a második vitára kerül sor, akkor a szavazás átsúszik november 28-29-ére. Ezzel le is zárjuk ezt a napi rendi pontot. És most uh, Rocoli asszonynak adnám meg a szót. Vizsgáljuk meg a 182 módosított, amelyek a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv a belső piaci információs rendszer keretében történt igazgatási együttműködésről szóló rendelet módosítására szóló véleményhez érkeztek. Elnök asszony, az önél szó. Cari colleghi, l'attuale sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali. Köszönöm, elnök asszony. Nos, kedves kollégák, a képesítések elismeréséről szóló irányelvet mindenképpen módosítani kell annak érdekében, hogy fellendüljön a belső piac. Ez a javaslat ezen kívül igyekszik új szakmai lehetőségeket is megnyitni, illetve igyekszik kezelni a szakképzett munkaerő hiányát a tagállamokban. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, aki ebben segítségemre volt, és aki módosítókat nyújtott be. Nagyon intenzív volt a munka, 182 módosító érkezett be a szöveghez, főleg egyébként a következő témákban. Hat fő témát neveznék meg. Az első a minimális képzési szint a nővérek számára, a második az irányelv hatája, amelyet kiterjesztettek, aztán a készségek és főleg nyelvi készségek, illetve a szakmai tapasztalat elismerése. Kezdjük a minimális nővéri képzettségi szinttel. El kell ismerni, fel kell ismerni, hogy a jelenleg érvényben lépő közösségi jogszabályok 10 éves képzési időszakot írnak elő minimálisan, annak érdekében, hogy valaki a munkapiacra kerülhessen nővérként. De azt sem szabad elfelejteni, hogy 24 tagállamban, de Németországban, Luxemburgban és Luxemburgban nem, tehát a többi 24-ben ilyen képzések 12 éves időszakkal zajlanak, Úgyhogy eh, ennek érdekében javasolták több, hogy 12 év legyen a minimum. A javaslat eh, azt eh, mondja, hogy figyelembe kell venni az ebben a szakmában történt változásokat, fejleményeket. Itt a minimális képzésekről van szó annak érdekében, hogy az egészségügyi munkavállalók minden szükséges információval rendelkezzenek, például a technológiai fejlődés terén, illetve hogy specializálódjanak a munkapiac igényeinek megfelelően. A javaslat az alkalmazottak képzését igyekszik javítani, de azt gondolom, hogy egy céljai között van az is, hogy magas szintű védelmet nyújtson a betegeknek. Ahogy korábban több alkalommal elmondtam, jó magam is éveken át dolgoztam kórházban, jól ismerem ezt a területet, és támogatom azt javaslatot, hogy megemeljük 12 éves képzési szintre a minimális nővéri képzési követelményt. Aztán a 131-es módosító Háken asszonynal egyetértek, és köszönetet mondanék neki, a 132-es módosítóját is támogattam, tehát azt javasoljuk, hogy a tagállamok folyamatos képzést biztosítsanak annak érdekében, hogy ezen a téren új készségeket is eh, szerezenek. Aztán a 34-36-ig és a 133-astól a 136-osig terjedő módosítók 10 éves minimális képzési időszakot javasolnak, ami azt jelenti, hogy helyben hagynak a, a meglevő szabályozást. A jelenlegi status quo maradna tehát. Azt gondolom, hogy ez azokat a tagállamokat büntetné, amelyekben 12 éves képzési időszak van. Azon kívül az irányelv módosításával kapcsolatosan emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a bíróság 2011. június, illetve május 24-i döntésének értelmében a bizottság azt javasolja, hogy a a szakmai képesítések elismerését terjesszük ki a nővérekre is. Ők a jelenlegi helyzetben nem minden esetben tudnak más államokban, befogadó államokban dolgozni, de ezt a módosítást a szakma sem teljes egészében támogatja, ezért a tagállamok azt javasolták, hogy ezt a kérdést más fórumban vizsgáljuk, vagy esetleg delegált jogi aktusban. Aztán a harmadik téma, Európai Szakmai Kártya. Nos, hatásvizsgálatra van szükség ebben a kérdésben, amely megvizsgálná az ilyen szakmai kártya előnyeit és hátrányait. ebben a hatásvizsgálatban ki kellene elemezni a költségeket is. A hatásvizsgálat elvégzése után lehetséges, hogy az Európai Bizottság azt javasolja, hogy ez ne is csak önkéntes legyen, hanem kötelező jellege kerüljön bevezetésre. Angelina és Szkaria is eh, egyetértenek a megközelítésemmel ebben a kérdésben. Ennek egyébként az egyik célja az, hogy egyszerűsítse és gyorsítsa az ilyen szakmai kártya kiadását, négy hetesre rövidítve az átfutási időt. A hallgatás beleegyezés eljárás pedig azt javaslom, hogy távolítsuk ki, és a 74.5.6-os módosító minden erről szól. Aztán a nyelvi készségek vizsgálata. Hogyha kérik, elmondom, hogy melyik módosítók. 39, 40, 58, 61, 62, 106, 107, Ezek tehát azt javasolják, hogy a más tagállamban dolgozó képzett munkavállalók hogy az ő esetükben elmélet és gyakorlati nyelvi teszt legyen, annak garantálására, hogy megfelelően érvényesül a pártatlanság elve. A nyelvi vizsgák nem lehetnek a szakmába való bekerültés akadályai, tehát arányosnak kell lenni a követelményeknek. Nos, személyesen nekem kifogásom van például a 106-os módosítóval szemben. Paul Joseph kolléga nem ért velem egyet, ugyanis a elégséges nyelvi készségekről van itt szó. Hát ez egy kicsit homályos megfogalmazás, nem tudom, hogy kidönteni el, hogy mi az elégséges. Úgyhogy hát ezzel kapcsolatban kérdéseim vannak. Aztán a 84-es, 86-os, 91-es módosítók a részleges hozzáférésről szólnak, jobb jogbiztonságot igyekeznek, illetve szakmai biztonságot igyekeznek teremteni. ennek érdekében több képzést vezetnének be, hogy az emberek más munkavállalók más tagállamban is dolgozhassanak. De ehhez nem feltétlenül tennék szükségessé a teljes képzés elvégzését, inkább egy a top-up, ilyen ráépülő képzés lenne annak érdekében, hogy külföldön is dolgozhasson a munkavállalót, de a tagállamok elutasíthatják ezt a részleges hozzáférést, Nos, egyes kollégek azt kérték, hogy az általános érdekeket, amik itt jogalapként szerepelnek, jobban definiáljuk, illetve azt is kérték, hogy a részleges hozzáférést ne tegyük lehetővé az egészségügyi munkavállalók esetében. Ezzel egyébként én is egyetértek, tehát a közegészségügyi rendszerben dolgozókra ezek a rendelkezések ne vonatkozzanak. az ő esetükben külön képzést vezetnének be. Egyébként erről komoly vita van, és volt már korábban is a bizottságban. l'ultimo punto sui tirocini remunerati. Al fine... Aztán a szakmai szervezetek és kifizetések tekintetében annak érdekében, hogy szabályozzuk a szakmákhoz való hozzáférést, az eredeti tagállamnak el kell ismernie a más tagállamban, illetve más hatóságok által kiadott képesítéseket. Három okból javasoljuk ezt. Először is azért, hogy teljes mértékben elismerésre kerüljenek a képesítések, a bizonyítványok. Másodszor azért, mert a belső piacon ugye a szakmai tevékenységet csak fizetett tevékenységre értjük, tehát azért érdemes ezt a korlátozást, ezt a feltételt bevezetni, illetve azért is, mert a különböző tagállamokban különböző a fizetés szintje. Voltak bizonyos viták, bizonyos kérdések Hirsch és Haken asszonyok módosítóival kapcsolatban, akik azt kérték, hogy töröljük a szövegből azt a kitételt, hogy a munkavállalóknak fizetni kelljen a bizonyítékokért, illetve a bizonyítványokért. A módosítókat szeptember 27-ig várjuk, és novemberben lesz majd a kérdésre szavazás. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Christensen, puis euh, Thomas Handel. Köszönöm, Fré Christensen. Úr következő. a... Köszönöm. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm az előadónknak azt a munkát, amit eddig végzett, és valódi esélyt játok arra, hogy megállapodásra jussunk ez ügyben mi hamarabb. Ez azért olyan fontos, mert enélkül a munkaerő szabad mozgása nem valósulhat meg kielégítő módon. Fontos az is, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt. Egyrészt a munkaerő szabad mozgása között, másrészt pedig a tagállam eh, jogos érdekei eh, és igényei között, hogy ezeket a szakmákat valóban felelős módon gyakorolhassák csak Európában. az Európai Bizottság által benyitott szöveg megfogalmazására koncentráltunk, eh, és a szolgáltatási irányelvben a 40-es cikkben is szerepel ez a megfogalmazás, amit szeretném megtartani. Jó néhány módosító indítvány eh, próbálja az ipar két eh, felét valahogy összehangolni például a nyelvi követelmények vagy a szakmai útlevél bevezetése. Mi szeretnénk, hogyha az építőiparban a munkabiztonság javulna, kevesebb különbség lenne a munkakörülmények, illetve a jövedelmi feltételek között a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelven belül. A szakmai útlevél kapcsolatban további információk van szükség, amelyet a kiküldetéses munkavállalókra vonatkozó irányomban is lehetne használni. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a monitoring, az ellenőrzés, még eh, az előzetes elismerési fázisban nem utólag eh, kerül sorra. Szeretnénk, hogyha ezt más eh, ágazatokra is kiterjesztenénk, nem csak az egészségügyre, de ahogy azt mondottam, szerintem meg tudunk állapodni ezen módosítók többségéről. Köszönöm. Euh, Thomas Handel, puis Marianne Arkin. Thomas Handel. Thomas Handel. Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Az időre való tekintettel három pontról szólnék. A legfontosabb kérdés számomra az engedélyezés feltétel rendszere. Ha arról vitázunk, hogy olyan tagállamok, ahol eleve 12 éves a munkavállalás követelménye, ott diszkrimináció következik, be, hogyha 10 éves lesz ez a határ, akkor gyakorlatilag a fejtetére állítjuk az egész javaslatot. Én határozottan azt szeretném mondani, hogyha ma bizonyos országokban, ahol van egy adott és már létező bevált oktatási rendszer, amely 10 év után zárul, hogyha ezt módosítani akarjuk, akkor annak csak az lesz az eredménye, hogy a magasabb képesítéssel bíró személyeket engedik majd, hogy az orvosi ágazatban dolgoznak, dolgozzanak. Ez Németországban például azt eredményezi majd, hogy a diákok fele gyakorlatilag az ápolói munkakörökben nem tud majd dolgozni, már pedig ez alig ha lehet a javaslat értelme, és a demográfiai változásokra való tekintettel ez majd azt eredményezi, hogy olyan államok, ahol ilyenek a feltételek, megpróbálják majd ezen országok máshonnan beszerezni a munkaerőt, pedig nem hiszem, hogy ez a javaslat célja. Németországban egyébként valaki, aki a tanulmányait befejezi, az egy gyakorlati képzést kell, hogy elvégezzen az ágazatban. Az irányelv pedig az általános tanulmányok lezárását tartalmazza, ami nem elég célra vezető. Az előadóval és az árnyék előadóval azt hiszem, hogy erről még egyeztetnünk kell. Egy további kérdés pedig, ami fontos, az a nyelvi követelményekre vonatkozik. Igazat adok az előadónak abban a tekintetben, hogy ez nem szabad, hogy diszkriminációhoz vezessen. Ugyanakkor, ha más szempontból nézzük, például az orvosi munkáknál, az orvosi munkaköröknél az ápolók, a dolgozók, a betegekkel való kommunikációja rendkívül fontos, tehát nagyon fontos a megfelelő szintű nyelvi készség biztosítása, mert ez a betegek biztonságát javítja. Tehát a diszkrimináció mentes nézőpont legalább annyira jogos, mint az, hogy a betegek, a paciensek biztonságát és jogait szavatoljuk. És szeretnék még arra is utalni, hogy fontos a költségeket figyelembe vennünk, amikor egy külföldön szerzett képesítés elismeréséről van szó, ez nem szabad, hogy visszaélésekhez vezessen a munkaerőpiacon. Ebben a tekintetben is van számos javaslat, a 180 javaslat között. Én azt szeretném, hogy ehhez dolgozzunk ki egy megfelelő rendszert, amely nem eredményezheti majd azt, hogy a diploma elismerésével járó költségek miatt eh, valaki egy másik tagállamban nem vállalhat majd munkát. Köszönöm. Eh, Marian Harkin, Marian Harkin, majd Becker úr aus a Kenntnis einzelne. Köszönöm szépen, elnézést. Thank you, I'll be... Köszönöm, rövid leszek be, kerül, megígérem. Tehát, néhány rövid megjegyzés. Először is köszönöm az előadó munkáját. Egyetértünk az egészségügyi szolgáltatás nyújtók által végzett munkára. Nos, szeretném az Európai Bizottság dokumentumát egy kicsit valahogy finomítani, hiszen itt csak a szankciókról beszél pedig, hogyha egy tagállamban valaki tartózkodhat, vagy valaki eltelvetenek, akkor azt nem csak a szakma gyakorlásához való jogának a megszüntetését kell, hogy magával vonza. Thomas Mannal beszélve, valóban a közös célunk, hogy a fogyasztóvédelem az egészségügy színvonalának megőrzése lebegjen a szemünk előtt, ami az időzítést, menetrendet, határidőket illeti, az európai szakmai kártya érvényesítésére vonatkozóan ez nagyon szűk, és persze nem akarjuk hogy bármiféle késedelmet szenvedjen ez, ez diszkriminatív lenne azokkal kapcsolatban, szemben, akik egyik országban másikba kívánnak áttelepülni. Ugyanakkor egy olyan helyzetben, amikor valódi további információra van szüksége, ebben az esetben legalábbis az egy hónapos e, időszak túlságosan korlátozott, érdemes lenne ezt valahogy rugalmasabbá tenni, de nem túl rugalmassá annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy ezt ne használhassák a tagállamok kifogásként. A az egészségügyben dolgozók szakmai kompetenciának frissítése ügyében. Nos, ami az nyelvtudást illeti, Thomas Handelel egyetértve nem szabad, hogy ez diszkriminatív legyen, de az egészségügyben, a közegészségügyben megint csak azt kell látnunk és tudnunk, hogy a képesítések olyanok, hogy ez a betegek egészségét semmiképpen se tegyek kockára. Itt látom bólogat az előadó, úgyhogy a, úgy látom ebben egyetértünk. Eh, Becker úr most már valóban ön következik. Köszönöm, elnök asszony. Különböző felekkel egyeztettem ebben a témában, különböző oktatásban dolgozó szakértőkkel, különböző országokból, és ennek fényében szeretnék eh, annak kapcsán szólni, amit Thomas Handel mondott. Elhangzottak különböző érvek az a kapcsolatban, hogy fel kell hívni a figyelmet a nyelvek ismerete iránt. Ez egy nagyon fontos része az egészségügyben dolgozók és a betegek kapcsolatának. Másfelől pedig, hogyha megnézzünk olyan országokat, ahol a minimális képzés 10 éves, akkor megállapíthatjuk, hogy ott dolgoznak a legjobban kiképzettek. Ezt anélkül mondom persze, hogy saját hazámat említeném, de akik a német egészségügyben dolgoznak, azok gyakran viszonyítási pontként tekinthetők. Tehát a minimális képzés nem kell, hogy 12 éves legyen, hanem mindenképpen rugalmasságot kell vinnünk a javaslatba. Köszönöm. Merci. Euh, Köszönöm. Most pedig a bizottság következik. Merci, la, Madame la Présidente. Um, I would like just... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden szólni csak hozzá, hiszen az ön eszmecserékről és nedésükről van szó. Üdvözöljük ezt a a Ronculi jelentést, a mobilitás Európában a világ más régióhoz képest jóval alacsonyabb. Kezdeném az először is a nyelvi kompetenciák kérdésével. 154, 155 és 160 kettes módosítókról van szó. Fontos a diplomák ellenőrzése és nyelvtudás ellenőrzésének kérdése. Nekünk ez a két dolog mindig is két teljesen külön kérdés jelentett akár csak a tagállamok gyakorlatában, hogyha e, ezt meg akarják ennek változtatni, akkor ne felejtsék el, hogyha például egy orvos e, automatikus e, a diplomájának automatikus elfogadására van szó, akkor egy probléma lehet, hiszen olyan nyelven kell, olyan szinten kell tudnia a nyelvet, mint hogyha a mi országunkban tanulta volna ha tanult volna orvosi egyetemen. Tehát éppen ezért mondjuk mi azt az elejétől fogva, hogy a szakmai képesítés és a nyelvtudás ellenőrzések az legyen külön választva. Hiszen fontos, hogy az orvos beszéljen a beteg nyelvén, de nem mindegy, hogy ezt hogyan eh, biztosítjuk. Az európai szakmai kártya ötletét azt üdvözöljük, Bányé biztos úr e tekintetben az Európai Parlament kérésére reagált, reméljük a jövőben is támogatnak bennünket, hiszen nemzeti szervek ezt másképp látják, nekik másképp kell dolgozniuk. A hatástanulmányok eh, számunkra is hasznosak lennének, amint a rendszert bevezettük, azt követően. Megjegyezném még azt is, hogy a fiatalok mobilitásának elősegítése ügyében a, a szakmai gyakorlat, gyakornoki programok kérdése is fontos. A fizetett gyakornoki program törlésére vonatkozó mérősít szerepel valahol. Azt, azt jó látni, hogy önök számára fontos a gyakornoki programok kérdése, de ne felejtsék el, hogy a, a belső piac csak a fizetett tevékenységekre terjed ki. A Digi Employment is dolgozik ezen, de hát a belső piac alapján önök túl messzire mennek ezzel a javaslattal. a leg érdeke... érdekesebb az lenne, hogyha valami preambulum bekezdésben beszélnénk e, erről a kérdésről. Talán egy jövőbeni eszközben lehetne ezt a kérdést e, megoldani. Végül a nővérek e, hány éves képzéséről beszéljünk, most itt az érveket nem sorolom fel újra, 10 vagy 12 év. Hangsúlyoznám, hogy az irányelv meghatározott ö, ö, oktatási időszakról beszél, nem mindegy, hogy mennyire érett szakmabeliekről van szó, hiszen hogyha ezt törölnék, akkor az valódi visszalépés lenne. Erre a megoldásra szükség van, hiszen bizonyos tapasztalattal rendelkező érett szakmabeliek mobilitását próbálják, próbálják elősegíteni. Köszönöm. Mielőtt megadom a szót az előadóasszonynak, visszaélek az elnöki posztommal, ha megengedik és három megjegyzést is fűznék ehhez. Először is a nyelve kapcsolatban meglepve hallottam, meglepődéssel eh, hallgattam a bizottság eh, válaszát. A szakmai képesítés és a nyelvi, eh, nyelvtudás kérdése teljesen külön választott. A szabadalommal kapcsolatban emlékszem, hogy éveken keresztül a tanácsban azért blokkolták ezt a kérdést, mert egyes tagállamok úgy gondolták, hogy fontos, hogy a, hogy a szabadalmat mindenki a saját anyanyelvén olvashassa, most aztán pedig azt mondják, hogy ez nyelv és a szakma az két külön dolog. Én ugyan tudok angolul, de számomra elvi kérdés, hogy engem legyen orvos lásson el, aki azt mondja, hogy mondja vele angolul, hogy mi bajom van. vagy le kellene rajzolnia, hogy pontosan miről van szó, szerintem ez elfogadhatatlan. A normák hierarchiájában hozzánk tartozik, hogy ezt a kérdést tárgyaljuk, és egyértelműen kell kimondanunk ebben a szakbizottságban, hogy a nem tarifális jellegű akadályokat is ellenezzük, ellenezzük a a különböző, azt, amikor kifogásként használnak különböző szabályokat, ezzel való visszaérés, de úgy tűnik számomra, hogy a betegnek joga van ahhoz, a páciensnek joga van ahhoz, hogy az ő nyelvét beszélő orvos lássa őt el. Ami az oktatás hosszát illeti 10 vagy 12 évről beszéljünk, ez valóban fontos kérdés. E, a szolgáltatás irányelven belül hosszasan tárgyaltunk erről, hogy pontosan a szolgáltatási irányelv mire e, terjedjen ki, is jelentős nézeteltérés volt a tanács és a parlament között. Hosszan tárgyaltak erről. Szerintem ragaszkodnunk kellene a jelenlegi megfogalmazáshoz, de hát ezt majd eldönti az előadó. Roncúli asszonynak adom vissza a szót. No, in realtà non volevo sintetizzare il dibattito perché... Köszönöm. Az igazság az, hogy az elhangzottak után nehéz lenne összefoglalni mindent, mert eh, gyakorlatilag eh, minden kérdéshez hallhattunk hozzászólásokat. Azzal folytatnám, amit ön mondott, elnök hogy teljes mértékben egyetértek a nyelvi kérdéssel, főleg ami az egészségügyben dolgozókat illeti. Ez a minimális követelmény, amit ön is említett, olyas valami, amivel teljes mértékben egyetértek, de Igaz, hogy a nyelvi követelmények, a minimális követelmény szint nagyon fontos, ugyanakkor a képzés legalább ennyire fontos kell, hogy legyen. Éppen ezért örülök annak, hogy az Európai Bizottság meg akarja határozni a képzésben töltött évek számát, beleértve azt, hogy tíz év legyen a minimális szint. És nagyon elégedett vagyok azzal is, hogy ön felvetette ezt a példát. Lehet, hogy ön nem akarja, hogy olyan ápoló gondozza, aki nem beszél franciául, vagy aki kézzel-lábbal fejezi ki magát egy másik nyelven. Mert eh, ez eleve nehéz helyzet a beteg számára, amikor különösen, eh, különösen védtelen, és eh, ha egy olyan valakivel van dolga, aki nem beszéli a nyelvét, nos ez egy nagyon kényes helyzet, éppen ezért joga van ahhoz, hogy olyan ápoló gondozza, aki ugyanazt tanulta, mint amit mert a hazájában végzett ápoló is, dolg, is elvégzett egy francia vagy olasz beteget, egy olyan ápoló gondoz, aki mondjuk nem ugyanolyan szintű képzést kapott. Ki az, aki meghatározza a szintet? Most legalább években meghatározhatjuk a minimális szintet, és ezáltal egyelő feltételeket teremtünk. Elnézést kell kérjek, mert ezt nem provokációnak szánom, hanem egész egyszerűen ezt jó szándékkal mondom. Németország Németország Németország mindig is az a büszkélkedett, hogy gyakorlatilag minden szempontból Európa motorja, de ez a két éves különbség, azt hiszem, hogy ebben a tekintetben nem találunk majd megoldást, és ezt olaszként mondom. Én Olaszországban 12 éven keresztül tanultam, hát hogyha ezt Olaszországban meg tudtuk valósítani, akkor azt hiszem, hogy Németországban sem ez lehetetlen. Après ce benchmark entre formation... Úgy tűnik, hogy oktatás ügyben egy új benchmark születik. Nos, azt javaslom, hogy állapodjunk meg az előadóasszonynal a menetrendről. Ezt a a módosítókat, a kompromisszumos módosítókat október 8-án fogjuk tárgyalni, és ezt követően ö, október 9-én szavazzunk, az INKO szakbizottság pedig meghallgatja véleményünket, mielőtt szavazna november 28-án. Handel úr szeretne reagálni? szeretném korlátozni az időhiányra vonatkozó mindenkinek hozzászólását, de hát ennek két évvel több hosszabb képzésben részesültünk, én ráadásul tud is németül. Köszönöm, elnök asszony, csak egy rövid megjegyzést szeretnék tenni. Aki Németországban egy szakmai képzést követően egészségügyi munkakörben dolgozik, ő már eleve 13 évet lehúzott. Tíz évet vett igénybe általánosan az, a képzés, az oktatás, és három éves volt a szakmai gyakorlat. Hogyha nyelvi szinten megállapodunk egy kisebb fajta módosításban, akkor azt hiszem, hogy európai szinten is közelebb kerülünk egymáshoz. Köszönöm. Bien, alors c'est ce qu'il vous reste à faire d'ici le 8 octobre. Most mától október 8-áig egy önök által közösen meghatározott nyelven tárgyalhatnak, eszmét cserélhetnek, és kidolgozhatják a kompromisszumokat. Mais je doute que ce soit le français entre Attól tartok, ez nem a francia lesz önök között. A rend 12. pontjához érkeztünk el. Ezen a ponton Lop Fontanyének adom meg a szót. 160 módosító indítvány érkezett a vélemény tervezetéhez, amelyben illetékes és a Halászati Bizottság, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap. Előadasszony jönni a szó, parancsoljon. Madame la Présidente, je vais essayer d'être brève. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Először is Szeretném kifejezni megelégedésemet azért a nagy érdeklődésért, amelyet a különböző képviselőcsoportok tanúsítottak és módosítókat terjesztettek elő. Azt hiszem, hogy ezek közül gyakorlatilag mindegyik elfogadható és javít majd a szövegen. A módosítók többsége a biztonságra, az egészségre, a partmenti halászatra vonatkozik, a kisüzemi halászatra, amely ugye említettük, hogy a legtöbb munkahelyet tudja teremteni, és a diversifikációra is. A jövő hét során elkezdjük majd eh, az érdemi munkát, és azt hiszem, hogy október 8-ára vagy 9-ére minden további nélkül kompromisszumokat is ki tudunk dolgozni, és eh, meg lesz eh, majd az a szöveg, amely remélhetőleg egyöntetű támogatásban részesül. Ami a módosítókat illeti, azt kell mondjam, hogy a legtöbbel egyetértek, ezek közül kiemelném azokat, amelyik a stabil munkahelyek teremtésével foglalkoznak, a munkaügyi vizsgálatokkal, ami nagyon fontos, pénzügyi támogatást nyújtanak ahhoz, hogy valaki ebben a szektorban dolgozzon, a fiatalok munkavállalását ösztönzi, hogy ők is a halászati ágazatban dolgozhassanak, a különböző eh, szociális partnerek képviselőire utalnak, és eh, a munkahelyi mobilitást ösztönzik, tekintettel a eh, védtelenebb, a rászoruló csoportok helyzetére. De, ahogy említettem, a frakciók a legtöbb frakció támogat ezen módosítókat, ugyanakkor volna néhány, amelyet szeretnék megvitatni a kollégákkal. Először is a szocialista frakció képviselőjének mondanám, hogy a legtöbb módosítója gyakorlatilag minden további nélkül elfogadható, de vannak bizonyos kételjeim. A, a 116-os módosító definíciójával, ugye a halász definíciójával, mert a bizottsági definíció tartalmazza azokat, akik a hajón a hajón űzik ezt a mesterséget, illetve azok, akik az akvakultúrában dolgoznak. Krisztensen úr javaslata viszont a hajó tulajdonosára is kiterjed. Azt hiszem, hogy ez nem egyértelmű. Nem tudom, hogy szükséges ez a kiegészítés, vagy elfogadható az, amit eleve a bizottság mond. Mindenesetre, ha ő úgy gondolja, hogy ez így helyén való, akkor nekem nincs ellenvetésem. Ami pedig Szanon és hírs kollégák módosítóit illeti, különösebb problémákat szerintem nem vetnek fel, de nem teljesen egyértelmű számomra 101-es módosító, ami a hajó fedélzetén a higiénia és a biztonság megteremtését ösztönzik, van egy bekezdés, amely azt hiszem, hogy korlátozza a bizottsági szöveg megfogalmazását. Talán jó lenne ezt kiegészíteni. Meghagyni a bizottsági szöveget, és adott esetben egy másik különálló bekezdésben szanon és hírs kollega felvetését oda beilleszteni. Ami pedig a Lambert asszony módosítóját illeti, az összes módosítója elfogadható, ezek elsősorban a környezetvédelemre utalnak. El kell ismerjük, hogy a környezetvédelem az Európai Unió összes politikájába be kell, hogy épüljön, úgyhogy ide is be kell illesszük. Nem tudom, vannak bizonyos kétségeim azzal kapcsolatban, hogy ez ide tartozik ebbe a véleménybe, lehet, hogy inkább az MV bizottság illetékességébe tartozik, de ami engem illet, én úgy gondolom, hogy ezek vállalhatóak. Ami pedig Zuber asszony módosítóit illeti, hát itt vannak már komolyabb kétségeim bizonyos módosítókkal kapcsolatban, a 95, 108, 117, 123, 124, 127. Ezen módosítók esetében a versenyképességet a bizottsági szövegből törli, és ezt helyettesíti a szakma nyereségével, vagy úgy, ahogy van, törli a versenyképesség kifejezését. Szerintem fontos a versenyképességről is beszélnünk, hiszen a versenyképesség azt is jelenti, hogy a kutatásba, a fejlesztésbe, a technikába ruházunk be, tehát én éppen ezért szeretném ezt a szót benne tartani a szövegben. Ami a 102-es módosítót illeti, szintén Zuber asszony részéről. Nem értem, hogy miért akarja a 37-es preambulum bekezdést törölni, ugyanis abban szó van arról, hogy a bevált gyakorlatok cseréjét ösztönözni kell, és az erre vonatkozó gyakorlatokat kell támogatni. Szerintem ez megfelelő. Ami pedig a 103-os módosítót illeti, nem értek ezzel sem egyet, és nem értem, hogy miért akarja törölni azt a lehetőséget, hogy főleg a kisüzemi halászok anyagi támogatásban részesüljenek ahhoz, hogy a munkájukat diverzifikálják, hiszen szem előtt kell tartanunk azt, hogy a halászok esetében a halászati időt egyre, egyre inkább korlátozzák, éppen ezért nem tartom helyén valónak, ezt fontosnak tartom, hogy anyagi támogatásban részesüljenek az olyan időszakokban, amikor nem halászhatnak. Ilyen időszakokban más fajta munkahelyeket kell teremteni, például a turizmussal összefüggésben. Tehát ezért jónak tartom azt, hogy támogatást kapjanak. Ami pedig a 146-os módosítót illeti, ez a 44-es cikkre vonatkozik. Szerintem az előadók, ezt majd meg kell, hogy vitassuk, meg kell vitassuk, hogy jók-e a támogatások e tekintetben, vagy inkább kérjük a törlést, ahogyan a Zuber asszony javasolta. Én személy szerint hiszek abban, egyetértek a bizottság szövegével. És gyakorlatilag ezek voltak azok a módosítók, amelyek jeget ébresztettek bennem, a többire azt hiszem, hogy minden további nélkül igennel szavazhatunk. Köszönöm. D'accord. Rendben. Krisztensen úr a következő. Köszönöm. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm az előadónak is a kiváló munkát. Érdekes véleményt hallhatunk tőle a módosítóimmal kapcsolatban. E, biztos vagyok benne, hogy továbbra is jó lesz vele a munka. Nagyon fontos, hogy a halászok támogatását is e, megnyerjük magunk számára, ezért a halászat szociális dimenziójára kell koncentrálnunk. Joggal mondhatjuk, hogy a modern halászhajók esetében nincs hiány fejlett technikában, és a halászoknak kell ezt működtetni, karbantartani. Ehhez képzésre, tovább képzésre van szükség, ahhoz, hogy hosszú, amikor valaki hosszú ideig az óceánon halászik. A legfontosabb gondolatok már elhangzottak, csak annyit mondatok, hogy remélem a jövőben is hasonlóan jó lesz önnel együtt dolgozni. Mielőtt az Európai Bizottság képviselőjének megadom a szót, megkezdem, hogy kollégák közül szeretne még valaki hozzászólni. Az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Merci Madame la Présidente de donner la possibilité à la Commission de s'exprimer sur les amendements. Köszönöm a szót, elnök asszony, és um, köszönöm külön, hogy a módosítókhoz hozzászólt a bizottság. Négy megjegyzésem lenne angolul. Az első azokhoz a megfogalmazásokhoz kötődik, amelyeket több módosítóban betennének a szövegbe. Nos, hogyha hosszabbítjuk, kiegészítjük a szöveget, és egy listát állítunk össze, mindig fennáll a veszély, hogy nem lesz kimerítő, nem lesz teljes a lista, kimarad belőle néhány dolog, aztán ez később problémát okoz. Több módosítóban merül fel ez a probléma, olyan tevékenységeket vesznek fel, amelyekre eredetileg nem gondoltak. Például az 53-as módosítóban az olyan partnerek említése, akik egy másik partner cégénél igyekeznek dolgozni. Nos, ez a, ennek a gondolata nem merült fel korábban, és <clears throat> mindenképpen érdemes megfontolni. Aztán az egyéni beruházás a képzési felszerelésekbe, ez egy másik kérdés. Az egyénit kiemelném, főleg azért, mert ez felveti azoknak a felszereléseknek a problémáját, amelyeket később a képzések befejezése után felhasználnak úgymond a termelésre, a pénzkeresetre. Ez növelheti a halászati flotta hatékonyságát, és emiatt problémát okozhat ez a túlzott fejlesztés. Azután megemlíteném a 76-os módosítóban megemlített feltételeket is, azt kérnék a tagállamoktól, hogy teljesen és hat, teljes mértékben és hathatos módon alkalmazzák az EU-s például egészségügyi és biztonsági szabályokat. Ez azt jelentheti, hogy jó ideig az EFF-ből nem kapnak forrásokat, amíg jó néhány feltételt nem teljesítenek. Ez bizonyos körülmények között problémát okozhat tehát ezzel foglalkozni kell. Az utolsó, amit felvetnék, az az tulajdonjog átadása, például családi vállalkozások esetében, illetve olyan esetben, amikor leszerésre van terv. Nos, hát azért megemlíteném például a Hermes nevű céget, az is egy családi vállalkozás, ugye a luxus cégek egy gyártó cég, hatalmas méretű cég, hatalmas vagyonnal, de most, hogyha ők, ez egy ilyen cég átkerülhet egy másik tulajdonoshoz, akkor ugye nincsenek határok, ez pedig komoly problémát okoz, úgyhogy azt gondolom, hogy az ilyen családi vállalkozásokra vonatkozó szabályokat be kell korlátozni. Köszönöm. Az előadója szó. Köszönöm, elnök asszony. Nos, Krisztensen úrnak szeretnék eh, reagálni a felvetésére. Azt gondolom, hogy eh, kiváló munkát végzett, és Lambert kolléga és mások hasonlóképpen. A bizottság felvetését igen érdekesnek tartom. Mindenképpen megvizsgáljuk majd alaposan az összes bizottsági felvetést, jó magam és az árnyék előadók együtt, és közös álláspontot alakítunk ki róluk. Minden esetre azt gondolom, hogy mindenképpen fontos figyelembe venni ezeket a felvetéseket. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen az előadónak. Ezzel le is zártuk ennek a kérdésnek a vitáját, szavazásra kerülhetnek majd a módosítók holnap. Elnézést mondja az elnök. Ön bemutatja majd a kompromisszumos módosítókat október 8-án és 9-én, és azután szavazunk majd. Akkor figyelembe veszük majd a ma elhangzottakat, illetve azt is, hogy a Lászlati Bizottság november 28-án szavaz. Nos, ezzel a mai ülésünk végére is értünk, mindenkinek köszönöm a részvételt, az elnök asszony kedvesen megköszöni az elnökök, közül, vagy a tolmácsok közreműködését is, és holnap 9-kor találkozunk, szavazókártyát mindenki hozzon.